Ladies and gentlemen, what... Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit az INKO szakbizottságban a mai meghallgatás alkalmával, amely a fegyverekre vonatkozó, tűzfegyverekre, lőfegyverekre vonatkozó direktíva irányelv kapcsán kerül megrendezésre. Üdvözlök mindenkit, aki Belgiumból, Olaszországból, Franciaországból, Egyesült Királyságból, és számos más országból érkezett. A panel részvevőjeként rengeteg szakértelmet magukkal hozva a hátizsákjukban. Néhány héttel ezelőtt visszajelzést kértünk számos tartalmi szakmai jellegű kérdésről, és nagy benyomást keltett bennem, tett rám az a sok szakértelem és tudás, amelyet a rendelkezésünkre bocsátottak. Ennek a meghallgatásnak az egyik e, célja, hogy bizonyos szakmai vonalkozások kapcsán gyűjtsünk információkat, mert a bizottsági javaslat nem a semmiféle hatástanulmányt. Azért a bizottság munkájában nem tudtuk megalapítani azt, hogy lehetnek-e esetleg olyan következmények, amelyekkel nem számolt a javaslattevő, hiszen nem volt hatástanulmány. Remélem, hogy szakértőink figyelmeztetni tudnak bennünket olyan következményekre, amelyek potenciálisan a bizottsági javaslatból fakadhatnak, anélkül, hogy ez világosabb vált volna. Eddig is ennek alapján módosítókat tudunk elővezetni. Az ülés az interneten közvetítése kerül élőben. Tudom, hogy délelőtt voltak, akik nem tudtak fellépni az internetre, most küldtem ki a Twitter kontomra e, a linket. Kérem, hogy aki látja az én Twitter kontomat és látja ezt a linket, azok oszták meg a saját e, e, Twitter kontójukon a linket a hazaiakkal. Egy darabig olvasható, látható lesz. Az első felszólaló Philip Nobles úr, aki a direktíva értelmében létrehozott Lőfegyverbizottság eh, elnöke. 25 éve áll ez a bizottság, eh, a felszólaló pedig ennek a bizottságnak a francia tagja. 5 percben kap szót. Merci, madame le rapporteur. Mesdames, messieurs. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tehát én vezetem a lőfegyverekkel kapcsolatos szekciót a bűnügyi rendőrségen, és az a kérdés, hogy számunkra miért fontos ez az irányelv, számunkra mit jelent ez az irányelv. Na most számunkra azért fontos ez az irányelv, mert azok a fegyverek, amelyek illegális lőfegyverekké válnak, és felhasználják őket valamilyen bűncselekmény elkövetésére. Ezek a fegyverek legális fegyverek voltak valahol, tehát az a tény, hogy a legális fegyvereket nyomon követjük és figyeljük, mindenképpen fontos számunkra, hiszen, mint említettem, volt a bűncselekmények elkövetésére eltérített illegális fegyverek, ugye legális fegyverekként kerültek legyártásra. Tehát, hogyha figyeljük a legális fegyvereket, akkor ezek közül talán kevesebbet tudnak majd eltéríteni, illegálissá tenni. Ami maga az irányelvet illeti, nem mindenki ugyanúgy értelmezte ezt az irányelvet, és a fegyverek kereskedelme, illetve a fegyverek csempészete lehetővé tette, hogy ezeket a fegyvereket illegális célra eltérítsék és felhasználják, és ennek ismerjük a szomorú következményeit. A 2008-tól kezdődő időszakban létrehoztunk egy munkacsoportot, amely pontosan ezeket a joghézagokat vizsgálta, szerveztünk egy szemináriumot is 2009-ben a belső piaci, illetve a bel- és igazságügyi kollégákkal és minisztériumok részvételével, hogy mit kellene megváltoztatni ezen az irányelven. A hordozható lőfegyverek kapcsán 2015-ben létrejött egy rendelet, de még ez a rendelet sem oldott meg minden problémát. Ismerjük a novemberi párizsi eseményeket, és ezek is ezekre a joghézagokra és rossz értelmezésekre vezethetőek vissza. Megpróbálom nagyon röviden átfésülni, hogy mi történjen ezekkel a fegyverekkel. Azok a fegyverek, amelyek nem lőfegyverek, nem tartoznak ez alá az irányelv alá. Ezen kívül az irányelvben vannak olyan szabályozási hézagok és szabályozási tévedések, illetve olyan megfogalmazásbeli kitételek, amelyek számunkra nem megfelelőek, hogy például mit nevezünk fő alkotórésznek, ez nem egyértelmű. Ráadásul az irányelvben például a fő alkotóelem kifejezést hogyan definiáljuk és hogyan alkalmazzuk többször az Európai Uniós jogszabályokban egy és ugyanaz a kitétel, például az, hogy lőfegyver fő alkotóeleme, máshogy szerepel, máshogy kerül definiálásra. Ezért fontos, hogy ezeket a kitételeket tisztázzuk a jogszabályokban. Itt tehát a definíciókban már is vannak eltérések. Ezen kívül a fegyvereknek a nyomon követhetőségét is javítani kell, legalábbis az Európán belüli nyomon követhetőségét. Jelenleg nem igazán nyomon követhető a fegyverek mozgása. Vannak ugyan egyezmények a kiinduló ország és az érkezési ország között, és bizonyos dokumentumoknak is kísérniük kell a fegyvereket, de a közhatóságok nem feltétlenül tudják vizsgálni, hogy egészen pontosan milyen szállítmányban milyen fegyvereket szállítanak, illetve hogy ezeket milyen dokumentumok kísérik, mivel maga a piaci szereplő birtokolja a dokumentumokat, ezért a hatóságok szempontjából ez nem mindig hozzáférhető. itt, tehát az információ cserét sokkal jobbá és sokkal hatékonyabbá kellene tenni az Európai Unión belül. A nyomon követhetőség egy bizonyos országon belül jól megvalósul, hiszen mindenütt van fegyvernyilvántartás, de amikor az egyik Európai Uniós országból kilép ez a fegyver és átmegy egy másik Európai Uniós országba, akkor megszakad ez a nyomon következőségi vonal, ami természetesen kedvez a fegyverek eltérítésének és csempészetének. És még mindig ezen az elemen belül szeretném elmondani, hogy az irányelvben vannak hiányosságok, például a fegyverek beazonosíthatóságának területén a gyártási évnek, a gyártó nevének mindenképpen nyilvántartásra kellene kerülnie minden egyes fegyver esetében. Egy fegyver hivatalos identifikációja, a gyártó, a gyártás éve, a fegyver típusa és a kaliber lenne, valamint van mindegyiknek egy gyártási száma, egy széria száma, ezek alapján lehet azonosítani egy fegyvert. Fontos, hogy ezek az adatok nyilvántartásba kerüljenek, illetve megőrzésre kerüljenek, csak hogy ezeknek az adatoknak a megőrzési ideje 20 év. Mohamed Mirá például egy 1944-es fegyvert használt, a párizsi merényleteknél 1942 és 57 közötti fegyverek is felmerültek, tehát hogyha csak 20 évig tárolják ezeket az adatokat, akkor ez rendkívül kevés. Ez például egy óriási hiányossága az irányelvnek. A januári párizsi merényletek esetében is ugyanezek a hiányosságok merültek fel, és ennek a drámai következményeit ismerjük. és az a tény, hogy olyan fegyverek, amelyeket nem hatástalanítottak, és ezek tökéletes szabadsággal áramlanak és mozognak az Európai Unión belül, az teljes mértékben elfogadhatatlan. Nagyon sok Európai Uniós országban megfordulnak ezek a fegyverek, és sajnos nem nyomon követhető módon. Aztán nézzük a lőszereket. Mint ahogy a fegyvereknél is, a lőszereket is nyomon kellene tudni követni, ugyanakkor ez elég bonyolult, mert egy adott lőszer többféle típusú fegyvernél is felhasználható. Elvileg csak akkor lehet lőszert vásárolni, és olyan lőszert lehet vásárolni, amihez való fegyverhez rendelkezik az adott személy fegyvertartási engedéllyel. Az átalakított konvertibilis fegyverek szintén nagyon komoly problémát okoznak, ezeknek a besorolása nem mindig egyértelmű. Ezek a fegyverek is nagyon sokszor ugye többszörösen átalakításra kerülnek, átmennek az egyik Európai Uniós tagországból a másikba, aztán ismét átalakítják őket, és végül teljesen nyomon követhetetlenné válnak. Az internetes fegyvervásárlást kizárólag professzionális célra lehetne felhasználni, mert itt is igen nagy a fegyverek eltérítésének és illegális felhasználásának a veszélye. Köszönöm a figyelmet. Thank you so... Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát itt úgy fogunk haladni, hogy meghallgatjuk a következő három felszólalót, fenként 6 percet kapnak, és utána 20 perces kérdez felelek, utána megválaszolják a kérdéseket, és akkor utána egy második felszólaló csoport lesz, és akkor ők is ismét felszólnak, utána ismét kérdez felelek jön. Tehát, hogyha valakinek kérdése van, akkor kérem jelezze. És akkor a jelentkezések alapján összeállítunk egy listát. Tehát eh, Edward Impey, aki a Király Fegyver Múzeum részéről a gyűjtőket képviseli. I've been asked to... Arra kértek, hogy uh, arról beszéljek, hogy uh, a múzeumokra milyen hatással lehetnek a előterjesztett módosítók. Tehát a gyűjtőkre, múzeumokra gyakorolt hatása. Tehát szeretném megvilágítani, hogy Nagy-Britanniában ez hogy néz ki, de elképzelhető, hogy a többi tagállamban máshogy néz ki a helyzet. Tehát valószínűleg az A típusú tűzfegyverekre nagyon nagy hatással lesz. Ezek a fegyverek a történelmi hagyaték része, a hagyományok része, és az oktatás részét is képzik. Tehát eh, reméljük, hogy ezeket a problémákat sikerül majd elkerülni. A, a 1991-es, 7 es egy elégedettek vagyunk. És a kettes cikk és a hatos cikk eh, okoz eh, néhány gondot. Tehát akkor kezdem a hatos cikkel. Tehát a következőt láthatjuk ebbe, a 99-es módosítót, és most szeretném megkérni a tagokat, hogy ezt eh, nézzék meg. Tehát itt eh, ezzel szeretnénk eh, lecserélni, hiszen a kulcs szót itt nem alkalmazzuk. Tehát ez azt jelenti, hogy deaktivált fegyverek legyenek a múzeumban. Itt viszont ennek az az alapfeltétele, hogy a múzeumok tárolhatják ezeket a, az, ebbe a kategóriába tartozó tűzfegyvereket, amennyiben deaktiválták őket a 10B cikkel együtt. Azonban itt a kettes bekezdés a következő szöveggel rendelkezik, hogyha megnézzük. Tehát itt látjuk a lényeges részeket. De itt a kettes cikk kettes bekezdése azt írja, hogy igazából itt csak a közhatóság vagy a gyűjtők, amely, akik kulturális és történelmi aspektusokkal foglalkoznak, nyernek olyan elismerést, hogy gyűjthetnek ilyen jellegű fegyvereket. Tehát nagyon fontos az, hogy a hatos és a kettes cikk második bekezdése konzisztens legyen egymással. Tehát ez nem lehet szinonimája annak, hogy az érintett testek, illetve a közhatalom. Hiszen itt viszonylag kétértelmű dologról van szó. A lényeg számunkra, tehát a lényeg számunkra az, hogy a múzeumoktól ne kérjék azt, hogy az a kategória tűzfegyvereket deaktiválják egy kulturális szempontokból, hiszen egy fegyver, egy tűzfegyver aktív tárgy. Hiszen hogyha bizonyos részeket kiveszünk belőle, akkor már nem lehet bemutatni, hogy hogyan működik. A deaktiváció az igazából azt jelenti, hogy megcsonkítják a fegyvert. Tehát, és egy ilyen tárgyból már nem tudunk semmit sem tanulni. Tehát, hogy ez körülbelül olyan, mint hogyha be akarnánk mutatni egy gépjárművet, és kiszedjük a motorját, vagy be akarunk mutatni egy órát, és kiszedjük az óra szerkezetet. Tehát ezt ugyanúgy kell tekinteni, mint a kulturális örökség többi részét. Tehát például itt van egy Maxim géppisztoly prototípus, ez a világ legelső folyamatosan tüzelő fegyverének a prototípusa. És most vagy szeretjük, vagy nem, kulturális örökségünk része. A második példa, ez egy ö, orosz dobtáros géppisztoly, a presentation submachine gun given by Joseph Stalin, no less, to the... uh, ezt 1943-ban Stalin ajándékozta a brit nagykövetnek, tehát azért ennek eléggé fontos történelmi és jelentősége van. A deaktiválás az információ egyik lényeges részét tüntetni el. Tehát egyszerűen nem tudnánk megállapítani, hogy hogy működött egy fegyver. Ez nemzetbiztonsági szempontból is nagyon fontos, nagyon fontos például igazságügyi, orvostani szempontból, hiszen hogyha a bűnözés ellen, terrorizmus ellen fellépünk, akkor egyszerűen ismernünk kell, hogy hogyan működnek, hogyan működtek a tűzfegyverek. És a királyi had hadtörténeti múzeumban is nagyon gyakran használják ezt. Nagyon sok nyomozás alkalmával Észak-Írországban és máshol is alkalmazták ezeket a régi fegyvereket. És hogyha a fegyverek elvesztik ezt a kapacitásukat, akkor ez igazából az európai polgárok biztonságát is fenyegetné. Hiszen egyszer nem tudnák, hogy hogy működnek bizonyos fegyverek. Harmadsorban pedig a múzeumban tárolt a kategóriás tűzfegyverek minimális a veszély potenciálja. Hiszen a múzeumokban megfelelő módon őrzik ezeket a fegyvereket. A brit esetben a rendőrség őrzi ezeket a múzeumokat, és nagyon korlátozott a hozzáférés ezekhez a fegyverekhez. Tehát mindenképpen regisztráltatni kell a gyűjteményt, és eh, Nagy-Britanniában az A típusú tűzfegyverek tartása akreditált. Tehát eh, nem minden múzeum kap engedélyt arra, hogy ilyen típusú tűzfegyvereket tároljon. Végezetül nem tudjuk, illetve nincsenek ismereteink, hogy valaha elloptak volna egy múzeumból A kategóriás tűzfegyvert, vagy bármilyen gyűjteményből elloptak volna ilyet, akár szokványos bűnözők, akár terroristák, tehát nincs ilyen adatunk. Tehát nagyon fontos az, hogy a múzeumok megtarthassák ezeket a fegyvereket, mert hogyha például a katonaság rendőrség megtarthat régi fegyvereket, a múzeumok nem, akkor ez diszkrimináció. Eddig a múzeumokról beszéltem, és mindenképpen definíciókra van szükségünk. De igazából nem csak a kulturális örökség miatt aggódunk. Hiszen Nagy-Britanniában számos ilyen típusú tűzfegyver magánkézben van. Tehát a típusú tűzfegyvereket eh, magángyűjtőknél a jogszabály értelmében eh, deaktiválni kell. Bizonyos eh, államokban előírnák azt, hogy azoknak meg kell semmisíteni ezeket a fegyvereket. Tehát mit ajánlunk? Nagyon egyszerű. A legjobb az lenne, hogyha kettes, kettes visszakerülni az eredeti formájába, tehát hogy a múzeumok és a gyűjtemények, magángyűjtők megtarthatják ezeket a fegyvereket. Tehát, hogyha átfogalmaznánk a kettes kettes bekezdését, akkor ez így eh, néznek ki. Tehát eh, a gyűjtők és a köztestületek, illetve azok a közjellegű testületek, amelyek eh, gyűjteményekkel foglalkoznak, történelmi, kulturális szempontok alapján azon tagállam jogszabályának kell, hogy megfeleljenek, ahol vannak. Tehát ez természetesen nem vonatkozik arra, hogy fegyvereket vagy lőszert elvisznek az egyik tagállamból a másikba. Tehát az a fontos, hogy a tagállam területén maradjanak az A kategóriás tűzfegyverek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. A második Szilvesz úr aki az olasz eh, fegyver és lőszergyártók szövetségének elnöke és a gyártókat képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, a prezentációmban szeretném kifejteni a javaslattal kapcsolattal eh, az ipar véleményét, aláhúzva azt, hogy ez ugye lőfegyverekre vonatkozik. Jelen pillanatban az EU-nak van a legjobb regionális szabályozása ezen a területen. Az Ampamot Rómában alapították 1980-ban 20 legnagyobb olasz fegyvergyártó részvételével. Az ENSZ nem kormányzó szervként nyilván tartja az EU civil lőfegyvergyártás 28%-át, és az EU lőfegyvergyártás e, e, nyomtatókat képviseli. Egyúttal képviselem a L'Institut Européen de Entrechas et de Sport e, szervezetet is, amely egy non-profit egyesület, amelyet 1976-ban hoztak létre, az iparág és a nemzetközi vadász és sport lövészek közötti egyeztetésekre körülbelül 1000 céget, 150 lőfegyvert járat tömörít a szervezet. Az ágazatunknak nagy hatása van a 28 Európai Uniós tagállamban, ugye évi 2 millió darab fegyvert gyártanak évente, 1800 eh, civil lőfegyvergyártó és lőszergyártó, 200 kereskedő és 14 ezer kiskereskedő valamint 300 ezer gyűjtő van Európában. Az EU sportlőfegyver ágazata több mint 12 millió törvénytisztelő és felelős polgárt jelent. A vadászat és a sportlövészet kb. 40 milliárd eurós bevételt generál évente, ez több mint 580 ezer munkahelyet tart fenn évente. Az európai jogalkotás, az európai törvények tulajdonképpen három ö, irányelvben ö, fogalmazódnak meg, a 91-es 477-es, a 2008 évbeli 51-es, amelyet aztán 2008-ban módosították, ugye, és a 258 per 2012-es, amely az ENSZ lőfegyver protokoll 10-es cikkét emelte át. Mit jelent ez pontosan Európa? Teljes mértékben átvette az ENSZ lőfegyver protokollját, de a kérdés az, hogy vajon valamennyi tagállam is beemelte saját nemzeti jogalkotásába ezt az ENSZ és EU-s jogot, szabályozást. Nos, a válasz az, hogy többé-kevésbé igen, de nézzünk például a főbb darabok jelölése vonatkozó rendelkezést, ezt az Európai Uniós jogalomban négyes cikkbe e, emelték át, és ezt a lőfegyver lényeges eszközére kell elhelyezni, e, úgy, hogy ennek a jelölésnek az eltávolítása társa használhatatlanul tegye a fegyvert. A tagállamoknak e, biztosítaniuk kell azt, hogy a piacra dobott lőfegyvernek, vagy lényeges lőfegyver elemnek, akadéznek, a jelölésének meg kell felelnie ennek a direktívának, kivéve, hogyha deaktiválták e, ebben az esetben. Ugye e, hangsúlyozásra kerül, hogy e, egy olyan közös, lényeges elemet kell meghatározni, amely a harmonizálás reményeként mindenütt jelölésre szorul a törvény szerint, a jog szerint. Nos, látom, hogy a CIP korábbi elnök itt van a körünkben, úgyhogy ezt majd ő elmondja. A lényeges lőfegyver elemek jelölése kapcsán úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a CIP a normákat valamennyi tagállam fogadja el. Annak érdekében, hogy harmonizálni lehessen az európai jelölési rendszert azok az országok, amelyek e, nem rendelkeznek e, fegyvervizsgálati intézettel, e, más tagállamok, kell, hogy együttműködjenek. Van itt egy, egy dia arról, hogy melyek jelentik a lőfegyverek lényeges eszközeit. A pisztolyok esetében itt egy revolver, egy lőfegyvernek a elemeit láthatjuk. Több változatban egy félautomata fegyver, illetve egy újabb típus több ezer modell létezik különböző kaliberekkel, ugyanúgy, ahogy több ezer gépjármű, motor vagy modell is létezik különböző erőforrásokkal. E, tehát nem mondhatjuk azt, hogy egy lőfegyvernek e, a lényeges elemei feltétlenül beilleszthetőek lennének egy másik fegyverbe. Minden esetre nagyon nagy technikai készségekre van szükség a fegyverek biztonságos használatához Nézzük, hogy melyek a nem lényeges eszközök, amelyek nem lényegesek a fegyver működése szempontjából. Kiegészítik azt. Ugye ezek kopó alkatrészek, amelyek könnyen helyettesíthetőek. Ilyenek például a puska tusa, a kakasa, a, a ravasz, a ravaszt védő eszköz, ezen kívül a, a csőszájfékek, hangtompítók, fegyvertárcsövek, fegyvertárak, és így tovább. Nézzük a lőfegyvernek a meghatározását. Ez az ENSZ jegyzőkönyvben származik, annak a hármas cikkeiből. Ennek értelmében olyan hordozható ö, ö, fegyverről van szó, amely e, lövedéket, golyót e, és egyéb elemeket e, robbanás erejénél fogva juttat röppájára, vagy ilyen átlakítható. A deaktiválás ugye azt jelenti, hogy olyan módon kell átalakítani egy fegyvert, hogy soha többet ne legyen visszaalakítható aktív ö, ö, fegyverré tehát az állandóan, állandóan véglegesen deaktivált lőfegyvernek a direktíve hatájából ki kell kerülnie. Elnézést kicsit elkavarodtam közben. Vannak ugye olyan berendezések, fegyverek is, amelyek vaktörtént használnak csak, ezeket csak akkor használjuk fegyvernek, hogyha visszalakíthatóak illeslő fegyver használ, illeslőszer használatára ennek megfelelően a fegyvereket csak akkor kell fegyvernek tekinteni, hogyha visszalakíthatóak éles lőszer alkalmazására, ha nem, akkor fegyverként kell őket a hatály alól kivonni. Nos, ki felelős a tagállami végrehajtásért, talán a fegyvervizsgáló hatóságok tagállami szinten. Nézzük a B7-est. A B7-es egy félautomata lőfegyver, kategória, amely a 91-es direktíva 2-es bekez második mellékletéhez tartozik. Az elmúlt 25 évben valamennyi tagállamnak foglalkozni kellett ezzel a civil felhasználású fegyverekről van szó. Ezek olyan e, fegyverekkel hasonlítanak, amelyek automata e, mechanizmussal rendelkező fegyverek e, lennének egyébként. E, tehát minden tagállamnak van saját jogalkotása a B7-es félautomata lőfegyverekkel kapcsolatban. E, több javaslat is született, e, és az, az egyik, hogy ezeket olyan módon kell gyártani, és, módos, és vagy módosítani, hogy ne lehessen őket teljes, teljesen automatok egyberé alakítani. Azonban a különböző opciók között több átmeneti opció is van, amelyeket feltétlenül el kell gondolni, kompromisszumokat kell kidolgozni, annak érdekében sem az iparák, sem a hatások, sem a köz ne szenvedjen károkat. Nézzük az automatikus lőfegyverek átalakítását. Itt szükség lenne annak ellenőrzésére, hogy elkészíthető egy olyan európai iránymutatás, amely ezeknek a fegyvereknek a demilitarizálására vonatkozik ugye kérdés, hogy ezeket eh, be kellett tiltani, vagy pedig egy biztonságosabb irányelv elfogadásával eh, használható lehet őket tenni eh, hadsereg felhasználáson kívül is. Végkövetkeztések. Fontos, hogy legyen legalább egy lényeges fegyver elemen jelölés, ne legyen a deaktiválás visszaállítható, ne legyen élesíthető a fegyver, miután a deaktiválták Fontos, hogy a riasztó fegyverek, jelölő, fegyverek, tehát hangjelzésre használt fegyverek eszközök pontosabban ne legyenek a direktíva hatájába tartozóak. Négyes pont a nem deaktivált elemeket tartalmazó tárgyakat abba a kategóriába kell sorolni, amelyben az a fegyver van, amelyhez ez az eszköz egyébként felhasználható lenne, és végül a fegyverek demilitarizálására vonatkozó üzenetünk volt az ötödik pont. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Can I remind member colleagues? Szeretném figyelmeztetni a kollégákat, hogyha kérdést szeretnek föltetni, akkor jelezni. Try to put together a list. Okay. Tehát kérem, hogy mindenkit tegye fel a kezét, aki eh, kérdést szeretne majd föltenni. Köszönöm. Szabrik Pontivá, a következő felszólaló, a Béke és Biztonsági Kutató Intézet képviseletében. Köszönöm szépen. Az irányelvel kapcsolatos vita jelenleg szerintem nem egészen kielégítő ugyanis most úgy állítjuk be ezt az irányelvet a párizsi események után, mint hogyha a terrorizmus elleni harc egy eszköze lenne, de mint ahogy Philip Noble az imént már elmondta, itt egy sokkal hosszabb, több éves folyamatról van szó, ennek az eredménye vagy gyümölcse ez az irányelv. Ennek az irányelvnek nagyon egyértelmű a célkitűzése, a legális és az illegális fegyverkereskedelem közötti határt kívánja meghúzni, hogy az fegyvereket ne lehessen eltéríteni és illegális módon felhasználni. Ami az ENSZ rendeleteit illeti, ez volt a kiinduló pont, és a mi irányelvünkkel kapcsolatban pedig számos hibát és hiányosságot fedeztünk fel az elmúlt években. Az irányelvnek rengeteg nagyon hasznos és fontos kitétele van az internetes vásárlással, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel kapcsolatban, viszont nem feltétlenül mindig racionális és nem feltétlenül mindig gyakorlatias és könnyen végrehajtható. Ezek a problémák. Ami a brokerek és dílerek, fegyverkereskedők definícióját illeti, itt a definíció nem megfelelő, ráadásul a hangtompítókat is bevonták az irányelv hatája alá, ami viszont véleményünk szerint nem feltétlenül alapvető alkatrésze egy fegyvernek, nem alapvető alkotóeleme, inkább kiegészítőként kezelhető és kezelhető. Ugye ezek a kérdések akkor merülnek fel, amikor arról beszélünk, hogy a fegyverek megjelölésének hogyan kell megtörténnie. Tehát elvileg a fegyverek alapvető alkotórészein kell szerepelni a jelölésnek. A második cikkel kapcsolatban elég sok vita volt, ugyanis számunkra egyértelmű, hogy a gyűjtőket és múzeumokat is be kell vonni az irányelv hatája alá. Itt nem arról van szó, hogy a múzeumok és a gyűjtők jó szándékát megkérdőjelezzük, hanem arról van szó, hogy maximális biztonságot szeretnénk garantálni, és a múzeumok, a gyűjtemények olyan helyek, ahol egy kis helyen koncentráltan sok fegyver és lőfegyver található, és itt megfelelő biztonságot kell garantálnunk az átípusú lőfegyverek tartásával kapcsolatban lehetnek ugye társadalmi és kulturális jellegű indokok, ez például a múzeumokra igaz, természetesen kulturális és társadalmi célból fontos, hogy bizonyos múzeumok áltípusú lőfegyvereket birtokoljanak, viszont ezeknek a megfelelő kezelése elengedhetetlen fontosságú kérdés, és ezek a kulturális és történelmi indokok csak egy bizonyos számú lőfegyver tartását engedélyezik, korlátozott számú lőfegyverét, tehát ezt a pontot még tisztázni kell, és szigorú szabályokat kell megállapítani. A hatástalanított fegyverek kapcsán szerintem nem feltétlenül koherens a jelenlegi szöveg. Ugyanis, hogyha felvesszük a múzeumokat és a gyűjteményeket, az irányába, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy a hatástalanított fegyvereket akkor hogyan kell kezelni, hiszen egy hatástalanított fegyverre nem feltétlenül ugyanazoknak a szabályoknak kellene vonatkozniuk, mint egy működő, élesítető fegyverre. Véleményünk szerint A kategóriában meg kellene maradniuk azoknak a hatástalanított A kategóriás lőfegyvereknek, amelyeket még a az irányelv hatályba lépése előtt hatástalanítottak, amikor a hatástalanításra még kevésbé szigorú szabályok vonatkoztak. Tehát akkor ezeknek az A kategóriában kell maradniuk, a többi hatástalanított fegyver átkerülhetne a C kategóriába. Na most a B7-ből az A kategóriába való áttérés a polgári felhasználású automata és félautomata fegyverek esetében ezek ugye engedélyhez kötöttek, és ezeknek a beazonosítása tulajdonképpen megfelelőképpen működik, még hogyha nem is tökéletes. A tiltott fegyverek kategóriája és definíciója a gyakorlatban nehezen használható, tehát nem jó. Ez ahhoz vezetne, hogy szubjektív módon betiltatnak bizonyos fegyvereket csupán azért, mert ezek hasonlatosságot mutatnak egy automata fegyverrel. Így tehát minden egyes A7-es fegyver, amit civil személyek birtokolnak, az akkor illegális lenne. Ez volt a probléma a 2006-2008-as időszakban a belga jogszabályokkal. Na most, hogy miért történik ez a kategóriaváltás, hogy milyen elemekkel indokolható, és hogy ez milyen kihatása lesz az európai polgárok biztonságára. Nézzük ezt a kérdést. Nyilván a vadászok és a sportlövészek ennek nem örültek, és hogyha az ő feldühítésük volt a cél, akkor a célt elérték az új jogszabályjal. A sportlövészet és a vadászat szempontjából rendkívül fontos, hogy sokkal egyértelműbb, nyitottabb kritériumok legyenek, amelyek mindenki számára a gyakorlatban alkalmazhatóak, és hogy a lövési kapacitást ne csökkentsék le túlzottan. Ami a B7-es félautomata fegyvereket illeti, ezek ugye nagyon nehezen átalakíthatóak, sőt, mondhatjuk, hogy átalakíthatatlanok az új normákat véleményünk szerint egy külön és önálló hatóságnak kellene felülvizsgálnia, mint amely létezik egyébként az Egyesült Államokban az alkohol, dohány és fegyver termékek esetében. Nézzük az internetes vásárlást a fegyverek, az alkatrészek és a lőszerek esetében. Az internetes vásárlás ugye sokszor kilép a megfelelő keretekből, a legális keretekből, és nehezen ellenőrizhető, nehezen nyomon követhető, ezért is néznek sokszor a közhatóságok ferde szemmel az internetes fegyvereladásra. Úgy gondolom, hogy az internetes vásárlást csak akkor tudjuk ellenőrizni, Hogyha szigorú szabályokhoz kötjük, illetve szigorú ellenőrzéshez kötjük, és maguk az ellenőrző szervek is megfelelnek minden egyes Európai Uniós jogszabálynak. Bizonyos fegyvereket hatástalanítani kell, de mi történik akkor, hogyha ezek a fegyverek nem visszafordíthatatlanul kerülnek hatástalanításra, hanem újra használatba kerülhetnek, és használhatóak lehetnek. Amennyiben ilyen visszafordítható fegyverek kerülnek az Európai Unióba, akkor mindenképpen fontos, hogy nyilvántartásba kerüljenek ezek a fegyverek, hiszen ezeket bármikor újra vissza lehet alakítani és használni lehet. Csak ebben az esetben lesz koherens az irányelv, egyébként hibás marad, és megint csak fennmaradnak a hidak a legális és az illegális felhasználás között. a riasztópisztolyok átalakítása, illetve a hatástalanított fegyverek visszaalakítása évekkel ezelőtt még megvalósíthatatlanak tűnt, de most már egyre több ilyen eset van, úgyhogy proaktívan kell fellépni, koherensen és előre gondolkodva kell jogszabályokat alkotnunk, hogy a rossz indulatú személyek ne tudjanak visszaélni ezzel, és azt is meg kell akadályoznunk, hogy ezek a személyek ne jussanak olyan fegyverekhez, amelyekhez itt az Európai Unióban nem jutnak hozzá, de akkor ezeket harmadik országból fogják beszerezni. Köszönöm szépen. So there's now time for um, 20 minutes of questions. Köszönöm most 20 percig eh, kérdéseket, megjegyzéseket lehet feltenni. Anna Maria Koratza, írt, Figyel majd, és mondom a neveket. Lenszky. Én vagyok a jelentéstevő, én is teszek le kérdést. Nem tudom, hogyha valakinek még kérdése van, akkor jelezze. Az első felszólaló a tűzfegyver bizottság részéről. Tehát igazából a nyomon követhetőség és a regisztrálás tekintetében nem tudom, hogy eh, mit, mit is mondott igazából, hiszen minden országban van jelölés, megosztják a piacon meglévő jegyzékeket. Tehát, hogy nem működik a fegyvertartási jegyzékek cseréje? Vagy nem ültették át rendesen? Ez van az első kérdésem. Második kérdésem a múzeumokra vonatkozik. Teljes mértékben értem a múzeumokat, és szeretném igazából megkérdezni, hogy a gyűjtők és a múzeumok kapcsolata hogyan alakul ebben a tekintetben. Aztán eh, csak az egyes tűzfegyvereknek csak bizonyos részét kell megjelölni? Tehát nem tudom, hogy, hogy minden részét meg kell jelölni, hát én úgy értem ezt, hogy minden, a fegyver minden részét meg kell jelölni. Tehát ezt igazából az összes képviselő megkérdezte, és aztán majd visszatérhetünk erre. Köszönöm szépen, Viki. Én vagyok a néppárti árnyék jelentéstevő az Imkóban. Nagyon örülök, hogy eljöhettünk, hiszen nagy, nagyon nagy szükségünk van a tudásukra, a szakértelmükre. MP úrtól kérdezném, múzeumok, gyűjtők tekintetében, hogy a biztonság témája, vannak olyan esetek, hogy a visszaéltek múzeumi vagy gyűjtői fegyverekkel, vagy illegálisan használják. És tűntek el köz- vagy magángyűjteményből tűzfegyverek? Tehát én azon a véleményen vagyok, hogy túlzás a gyűjtőktől, múzeumoktól is követelni, hogy mondjanak le a fegyverekről. De mi van a magángyűjtők esetében? De milyen mennyiségű fegyverről beszélünk? Hány fegyver van a magánkézben? Rákérdezek a következő felszólalótól. Azt mondta, hogy nincs szükség több szabályra, jobban kell alkalmazni az ENSZ tűzfegyverre szabályait. Elmondaná, hogy a végrehajtás során, a megvalósítás során hol érzik a legtöbb hiányosságot? Tehát hol kell még jobban végrehajtani. És itt a távkereskedelem, nem, nem értek egyet önnel, de rákérdeznék, hogy miért kéne a távkereskedelmet megszüntetni. Tehát az interneten fegyvert vásárolni, tehát a, a web sötét oldalán már tilos. De hogyha engedéllyel rendelkező kereskedők és vásárlók vannak, akkor miért akarják betiltani? Tehát ez egy kereskedelem fajta, és ez nagyon eh, keményen érinteni például a vidéki és térségeken élő embereket. ez az irányelv a legálisan tartott fegyverekre vonatkozik. Tehát nem, nem, nem értem a, az okot. Tehát miért, miért tiltaná meg az internetes kereskedelmet legális kereskedőktől, legális vásárlóktól? Tehát legális, legális fegyverkereskedelmről van szó. De lehet, hogy nem értettem jól. De szeretnék mindenképpen többet hallani róla. Here. Jussi Halla Aho. Köszönöm szépen. A bizottság javaslata teljes mértékben tiltaná az A típusú tűzfegyverek, illetve az automata fegyverek magántulajdonát. De vannak kivételek, tehát lehetne múzeumoknak vagy gyűjtőknek tartani ilyeneket. Tehát magántulajdonról van szó, legálisan tartott fegyverekről, amelynek történelmi, kulturális értéke van. Tehát eh, éppen ezért nagyon jó érvekre van szükségünk, nagyon jól megalapít, megalapozott érvekre. Tehát még hogyha nem is visszaható hatályú ez a jogszabály, akkor is eh, torzítaná a helyzetet hiszen az sugalja, hogy a fegyvergyűjtők az illegális fegyverek forrásait. Tehát szerintem ez ellentmond a tényeknek és a statisztikának. A saját országomban, Finnországban viszonylag sok legálisan tartott automata fegyver van magángyűjteményben. Általában itt gépfegyverekről, géppisztolyokról, gépkarabélyokról van szó ezeket soha nem használták fel bűncselekmények során. A kérdésem pedig a következő. A legálisan tartott automata fegyverek tényleg problémát jelentenek Európában? Vagy igazából a bizottsági törzs valamivel foglalkozik, amivel nem kéne? Köszönöm. Lésza Jákkonszári következik. Köszönöm szépen. A szakértők mondták, hogy a vita az irányelv körül eléggé minimalista. És rengeteget tárgyalunk, rengeteget beszélünk erről az irányelvről, és szeretném megköszönni Vicky Fordnak, az előadónak, hogy nagyon türelmes, hogy nagyon nagy munkabírással hallgatja meg a különféle szakértők, a különféle szintek érveit. Értjük a jó szándékot, hogy igazából szeretné szeretné a bizottság a szervezett bűnözéstől elvágni a fegyvereket, és szeretné, szeretne fellépni az illegális fegyvertartás, fegyverkereskedelem ellen. A szakértők részéről is hallottuk, hogy itt nagyon érzékeny dologról van szó. A különféle tagállamokban különféle megoldások léteznek a tűzfegyverek tekintetében. Jussi Halláho is utalt rá, hogy eh, az irányelv célja nem az, hogy itt igazából a védelmi politikához hozzájáruljon, hanem, hogyha jól értjük a jogalkotót, akkor Finnországban például van még kötelező sorkatonai szolgálat, ez képzi a honvédelem alapját, és Finnországban igen sok tartalékos, és így hiteles az ország számára a honvédelem. De a bizottság javaslatában megtiltanak bizonyos fegyvereket. Van egy lista, hogy milyen fegyvereket kellene megtiltani, és a jelen formájában a javaslat elvenné az egyes tagállamok kezéből a döntést a tűzfegyverek tekintetében. De itt nagyon sok apró részlet van még. De például, aki valaki ismeri a finn vidéket, az Isten háta mögötti vidékeket, nem csak Finnországban, máshol is. Tehát itt a fiúk, de ma már a lányok is nagyon szeretnek például vadászni. És a saját hazámban is már mennek a 18 évesek vadászni az erdőbe. És megmaradna nekik ez a lehetőség? Vagy mondjuk 18 éveseknek engedik, 16 éveseknek még nem engedik azt, hogy vadászni menjenek, de úgy általában szólva, összességében úgy gondolom, hogy igazából egy jó jogszabály alakulhat ki ebből, tehát hogyha problémákat megbeszéljük, és hogyha a szakbizottságunk véleményét, a szakbizottságunk módosítóit figyelembe veszik az alapjavaslat Akkor Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak a rendkívül érdekes előadásokért. Szeretnék kitérni arra, hogy mindenképpen és tökéletesen el lehet különíteni a legális és az illegális felhasználást, ez ugye nem ennyire fekete-fehér. Rengeteg olyan fegyver van, amelyet legálisan birtokoltak, és utána térítettek el, és ebből igen tragikus események keletkeztek az elmúlt hónapokban. A legitim vagy legális felhasználás, nem bűnügyi felhasználás rendkívül fontos, és ezzel kapcsolatban két kérdést szeretnék feltenni a meghívott vendégeknek hogy mik például a kihívások a múzeumok vagy magángyűjtők irányában, Hogyha például teljesen kihagyjuk a gyűjtőket és múzeumokat az irányelv hatájából, akkor azt hiszem, hogy túl messzire megyünk, és az is lenne a kérdésem, hogy soha egyáltalán nem hallottak olyan példáról, amikor gyűjteményből vagy múzeumból ellopott fegyverrel követtek volna el bűncselekményt? A második kérdésem pedig arra vonatkozik, amit Viki is megkérdezett, tehát hogy jól értettük, hogy az alapvető alkotóelemek közül csak egyet kell megjelölni, hát ez nem hiszem, hogy nagyon nagy nyomon követhetőséget biztosítana. Hát, hogyha az az egyik célunk, hogy nyomon követhetőek legyenek a fegyverek, akkor szerintem egyértelmű, hogy minden egyes alapvető alkotóelemet meg kell akkor jelölni, vagy ha ez nem így van, akkor én ezt rendkívül furcsának találom. Sergio Cofferati. Eh, Sergio Cofferati képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet az előadóknak is, akik plusz információkat szolgáltak. Ez nagyon hasznos lesz a téma értékelése során számunkra. Nagyon rövid kérdéseket azért föltennék néhányat. annak érdekében, hogy ezt is felhasználjuk majd a jogalkotási munkában. Az első az a gyűjtőkhöz szólna. Hallottuk, hogy a gyűjtőknek egy külön világa van, és azért, és azért külön szabályok kellenek rájuk. Most tudom, mi az a múzeum, de nagyon különböznek azok a meghatározások, amelyek a gyűjtő fogalmával kapcsolatban elfordulnak kerültek különböző kontextusokban. Nagyon, nagyon sok színűség úgymond ebben, ezért érdemes lenne a kritériumokat egységesé tenni, és utána erre alapozni, amikor a szabályokat meghozzuk a gyűjtők számára. De szeretném megkérdezni önöket, hogy mi az önök véleménye ezzel kapcsolatban, hogy lehet egységet teremteni a tekintetben, hogy eh, közös szabályokat alkossunk olyan, azok a gyűjtőkre, akik egyébként tagállamonként más-más szabályok vonatkoznak. A második problémám, nagyon sok eh, aggály és kétség van bennem, hogy az online értékesítés eh, kapcsán pontosan mi is legyen. Az online kereskedelem akkor létezhet, hogyha nyomon követhetőség és az ellenőrzések garantáltak. Máskülönben az lesz a kockázat, hogy elterjed az eh, abnormális helyzetek. Eh, tehát a, a, a nem szabályszerű helyzetek eh, forgatókönyvek gyakoribbá válnak. És végül a fegyverek deaktiválásával kapcsolatos Európai Uniós jogalkotás ugye olyan folyamatban van, hogy egy ilyen rendeletet nemrég elfogadott az Európai Unió, de kérdés, hogy ez valóban ez működik-e, hiszen hogyha a deaktiválás visszafordítható, akkor szükség van egy, egy ellenőrzése vonatkozó rendelkezésre, a megfelelő illetékes hatóságnak akkor ellenőriznie kell a deaktiválás hatásos voltát. Ezek voltak azok a kérdések, amelyek felmerültek bennem a válaszolók alapján. Elnök, mielőtt felszedem a következő hozzájárulót, azt hagyj jegyezzem meg, hogy a francia felszólalók a neutralizálásról beszélnek, amikor a deaktiválásról beszélnek. Számomra angol anyanyelvűként a deaktiválás azt jelenti, hogy végleg és visszafordíthatatlanul deaktiválásra e, kerül. Ez biztos neutralizásnak hívják franciául, de néha talán nyelvi problémák vannak itt, hogy amikor neutralizálásról beszélnek, akkor kivesznek egy alkatrészt, amit egyébként később vissza lehet tenni, és akkor megint aktív lesz a fegyver. Úgy gondolom, hogy ezt tisztáznunk kellene, hogy amikor a jogi keretek között beszélünk, akkor a deaktiválás visszafordíthatatlan, e, végleges Eh, hatástalanítás, amit esetleg egy francia felszólaló neutralizálásnak nevez, de továbbra is visszafordíthatatlanak kell lenni ennek. Eh, legalábbis én így látom ezt a nyelvi problémát, de ezen majd dolgoznunk kell. A lényeg az, hogy a neutralizálás, a semlegesítés az végleges. Marvin. Merci Madame la Présidente et vous avez vous m'avez devancé parce qu'en fait. Köszönöm szépen. A számból vette ki a szót, hiszen ez a semlegesítés számomra is érdekes, tehát szerettem volna én is rákérdezni a szakértőknél. Először is köszönöm szépen az előadó uraknak a sok fontos információt. Először is Impé úrnak szeretnék elmondani egy megjegyzést, amit a múzeumokkal és a gyűjtőkkel kapcsolatban elmondott, az rendkívül érdekes volt, ugyanis úgy gondolom, hogy a fegyverek, mint hogy minden más műtárgy, amely egy múzeumban él, úgy kell, hogy maradjon, ahogy az használatba került. Ez a fegyver működőképes állapotban része a kultúránknak, tehát így lehet ebből tanulni, ezért én is úgy vélem, hogy ezeket nem kell és nem is szabad hatástalanítani, szétszedni. Ezzel tehát maximálisan egyetértek. Szilvisz úrnak kérdéseket szeretnék feltenni, méghozzá az előadásának elejével kapcsolatban. Szeretném, hogy azokat a számadatokat, amiket elmondott az előadásának a legelején, azt újra ismételje meg, ezeket szeretném felírni. És Nobels úrnak pedig azt szeretném elmondani, hogy Természetesen mindannyian tudjuk, hogy milyen sajnálatos és szomorú események, terrorcselekmények történtek Franciaországban, és hogy voltak ezek között olyan esetek, amikor régi fegyvereket használtak fel, és hogy ezzel kapcsolatban milyen problémát okoznak ezek a régi fegyverek. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy konkrétan ez a fegyver, amit említett, ennek mennyire nyomon követhető az élete ennek a 40-es évekbeli fegyvernek, hogy hol volt, kinek volt a tulajdona, és hogy hogyan, kitől kerülhetett a terroristák kezébe. Ezt tudjuk-e? A következő kérdésem pedig az lenne, hogy a bizottsági javaslat kapcsán végeztek-e költséghatékonysági elemzést, illetve megnézték-e azt, hogy milyen költségekkel jár ennek az irányelvnek a végrehajtása. Thank you very much. Köszönöm szépen, nagyon röviden. A Pandora szerencsét sikerült eh, kinyitni a bizottságnak, eh, és fölvett az ember a kérdés, hogy rendbe lehetett tenni valamit, amit önk egyébként már teljesen működik és képtelen. De úgy gondolom, hogy még a bizottsági hatástanulmánynál, ami nem készült egyébként, hasznosabb lehet ez az eszmecsere. De van két kérdésem, először is tudni szeretném, amikor fél automata fegyverekről beszélünk, azokról, amelyek a B7-esek, tehát az automata fegyverekre hasonlítóak. Hányról beszélünk itt Európában összesen? Hány ilyen fegyver van? E, ha jól értem, ez egy szubjektív felmérés, azért, hogy megértetés kérdése ezért lehet, hogy nehéz konkrét választ adni, de hogyha amit betiltunk, akkor jó lenne tudni, hogy mennyit írtunk be. Másrészt, hogyha azt mondjuk, hogy jó, ezeket elveszik az emberektől, elkobozzuk, akkor az esetben ugye a tulajdoni jog szentsége miatt kompenzálni kell őket. Mi ezeknek az értéke? Mennyivel fog ez kerülni? Ha ezeket az automata fegyverekre hasonlító félautomata működőképes replikákat kvázi replikákat elkobozzuk. És végül, de nem utolsó sorban, jó lenne, ha lenne valami statisztika arról, hogy hány bűncselekményt követtek el olyan eh, jogos eh, tulajdonban lévő mondjuk félautomata fegyverrel, amely automata fegyverre hasonlít. Tud-e erről bárki számot adni, A statisztikát, hogy tudjuk mekkora a probléma? Nagyon nehéz jogalkotói tevékenységet folytatni, hogyha az alapvető információk nem állnak rendelkezésükre, például nagyságrendek, számok, értékek. Elnök, köszönöm szépen! Hamarosan megadom szót az első négy felszólónak, de lehet, hogy van, aki ezek elhangzása után is szeretne még majd megjegyzéseket tenni a bizottság majd a meghallgatás végén szólalhat fel. Közben hírt kell beolvasnom, lövödés a kérdésről Brüsszel belvárosában ülésünk megkezdése óta, ezért mindannyian tiszta vagyunk azzal, hogy a terror elleni küzdelem folytatódik. Ugyanakkor gondoskodunk kell arról, hogy azok, akik legálisan birtokolnak fegyvereket és tiszteletben tartják a törvényenteket, elmondhassák, hogy melyek a nézeteik. Meg szeretném kérdezni, hogy van-e más felszólaló, aki szeretne megjegyzést tenni, néhány percet kap mindenki. Nobel úr. Oui, merci, madame le rapporteur. Euh, le premier point pour... Köszönöm, elnök asszony. Először is a hatástalanítással kapcsolatban szeretnék néhány adatot elmondani. Az, amit mi neutralizálásnak hívunk, az ugyanaz, amit deaktiválásnak hívnak angolul, vagyis ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Ez tehát a hatástalanítás természetesen a lehető leg összetettebb és a lehetőleg jobb módon kell, hogy megtörténjen. Hát elképzelhető, hogy ez nem így történik, de mindenképpen a visszafordíthatatlan hatástalanítás a cél, de gondolom, hogy erről Stassen úr majd fog beszélni még a második panelben. A nyomonkövetés kapcsán több kérdés is felmerült számunkra, a rendőrség számára óriási probléma ez ugyanis mindig is nagyon komoly problémáink voltak ezzel kapcsolatban. Azok a fegyverek, amelyek katonai fegyvernek mondhatóak, azok nem kerülnek az irányelv hatája alá, és éppen ezért nehéz őket nyomon követni. Ezek eredetileg legálisak, tehát legális célra gyártották őket, egy bizonyos ideig legális felhasználásra kerültek, de utána van, hogy eltérítik ezeket, és akkor a nyomon követés rendkívül nehéz. A nyomonkövetéssel kapcsolatban lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam az előadásom folyamán. Azt szeretném újra elmondani, hogy a nyomonkövetés miatt a 2008-ban újálkotott irányelv keretein belül minden egyes tagállamnak van nyilvántartása. A probléma akkor van, amikor egy fegyver elhagy egy tagországot, és átmegy egy másik tagállamba hogyha valaki külföldről vesz fegyvert, vagy hogyha valaki egy saját maga által birtokolt fegyverrel elköltözik egy másik tagállamba. Tehát megvannak a nemzeti nyilvántartások, és ezek működnek is, és minden tagállam a saját normája alapján készítette el ezeket a regisztereket. Tehát, hogyha egy fegyver kikerül egy tagállamból és átkerül egy másik tagállamba, akkor ez az Európai Unión belüli transfer papír alapú dokumentumokon keresztül történik. Tehát a fegyvertartási engedélyt elkészíti az importáló ország, és a kiindulási ország elkészíti az engedélyt a transferrel kapcsolatban. És az adott személynél van a fegyver és a dokumentum. Tehát nem lehet tudni, hogy pontosan mi az a fegyver, ami utazik, hogy pontosan mikor érkezik meg a célországba, és nincsen összekötve a kiindulási ország nyilvántartása az érkezési ország nyilvántartásával. Ez a probléma az Európai Unión belüli fegyvermozgással. A londoni és a madridi eseményeknél pontosan ez történt a robbanóanyagokkal. Impi úr, kérem, hogy adjon választ a múzeummal kapcsolatos kérdésekre. Köszönöm szépen. egy fölmerült egy kérdés, az egyik ugye a gyűjtők, magángyűjtők és a múzeumok közötti kapcsolatok, amik egy közgyűjtemények. A kulcs a fontosságú ügy az az, hogy bármilyen eh, tárgyakról beszélünk, ezek mind a közös örökségünk elemeit képezik, akár ki is azonosuk. Másrészt a múzeumi gyűjtemények szinte csak nem kizárólag magángyűjteményekből eh, épülnek föl, és ugye, hogyha meggyőződésünk, hogy a közt szolgálják a múzeumok, akkor ennek a célnak a, a, az ellehetetlenése lenne <clears throat> nem megengedni, hogy növeljék a múzeumok a gyűjteményeiket. Nos, amennyire jól tudom, nem, tud, nem történt soha olyan eset, amikor múzeumból lopott fegyverekkel követek volna el e, bűncselekményeket. E, a, a múzeumok biztonsága e, megfelelő meggyőződésem szerint legalábbis Egyesült Királyságban például nem adunk el fegyvereket e, a gyűjteményünkből, nem lehet vásárolni onnan a fizikai biztonsága, e, bombabiztos, e, az ajtók bombabiztosak, korlátozzuk azokat, akik látogathatják a fegyvereket, belépéskor átkutatjuk őket, letárvezetünk minden tárgyról, ha bármi eltűnik, pontosan tudjuk, hogy mit tűnt el, ha eltűnne bármi. Ezen kívül nagyon-nagyon alaposan járunk el, amikor megalapítjuk, hogy egy fegyver honnan származik, és hogyha a, ha a származása nem világos, akkor nem szerezzük be. Az Egyesült Királyságban a magánszemélyekre vonatkozó fegyvertartás engedélyek rendkívül szigorúak, és valószínűleg ez a mi céljainkatnak pontosan megfelel. Volt egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy vannak-e a direktív aluli eh, kivétellel kapcsolatban Én Úgy gondolom, hogy a múzeumokat ezen direktíve alól, ha felmentenénk, nem tartoznának a múzeumok ezen direktíva hatája alá, az nem jelenteni azt, hogy az összes többi rájuk vonatkozó rendelkezést nem kellene betartaniuk. Nagyon nehéz beszerezni ezeket az engedélyeket, és már megfelelő védelmet biztosítanak. A gyűjtők fogalmának meg, de meghatározásával kapcsolatban, ugye számos különböző meghatározás van, ezeket érdemes áttekinteni. Azt mindenképpen javasolnám a kérdés adott válaszom részeként, hogy <clears throat> nem csak azt kellene közösen definiálni, hogy ki a gyűjtő, hanem azt is, hogy milyen közös megállapodás alapján milyen eh, harmonizált feltételekkel eh, birtokolhatnának eh, fegyvereket a gyűjtők. Ez is nagyon hasznos lenne. Végül a deaktiválás költsége ez kb. 1 millió fontba kerülne a két gyűjtemény deaktiválása. Ugye Ezeket a fegyvereket soha nem lehet eladni a múzeumokból, de van könyv szerinti értékük, és ez a könyv szerinti érték megsemmisülne a deaktiválással. Szervusz úr, és aztán a következő felszóló mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát a lényeges részek jelölése, ahogy már mondtam a prezentációmban, az irányelv azt írja elő, hogy a összeszerelt tűzfegyver lényeges részein legyenek jelölések. A releváns cikkben az is szerepel, hogy a alkatrészeket, a külön vásárolt alkatrészeket is meg kell jelölni. Tehát ez mit jelent konkrétan? hogyha egy lényeges rész kiszerelnek a tűzfegyverből, akkor ezt egy új részsel kell pótolni. És ez így is úgy is jelölt, és természetesen a vásárláshoz engedékel. Természetesen eh, nem lehet legálisan jelöletlen alkatrészeket árulni, másrészt pedig szeretnénk a bürokráciát elkerülni, hogy ugyanazon a, a fegyveren sokfajta szám legyen. Az Európai Bizottság javaslata úgy gondolom, hogy korrekt, hiszen azt javasolják, hogy legyen európai szinten egységes rendszer annak érdekében, hogy az összes gyártó ugyanazokat a részeket jelölje. Annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy egy országban mondjuk a csövet jelölik egy másik országban, a biztosító tüskét, tehát a bizottság javaslata korrekt. És ugyanazokra a lényeges alkatrészekre kell koncentrálnunk, amelyeket jelenni szeretnénk. Nem tudom, hogy sikerült a válaszolnom. Igen. Még nem vagyok benne biztos. De hát, hogy most a mások mit gondolnak róla, az egy dolog. Nekem volt még kérdésem. Akkor Koratza Bild asszony példákat kért arra, hogy mit gondolunk a nemzeti szintű szabályzás egységességéről. Szerintem arra kell figyelnünk, hogy az összes európai országban egységesítsük a rendszert. A bizottságnak is megvolt az a lehetősége, hogy bizonyos országokban ellenőrizze az irányelv alkalmazását így vagy úgy. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kiskapukat bezárjuk. Például említhetnék példákat is. Tehát itt a deaktiválásról is szó volt. A deaktiválás megfelelő módon történik bizonyos országokban, tehát például Németországban, Olaszországban, és nem közös módon, különféle módon történik, de ugyanazt az eredményt érik el. De a legfontosabb dolog az, hogy tanúsítványjal igazolják, hogy egy bizonyos tűzfegyver deaktivált. Tehát tanúsítványt lehet a deaktivált fegyverről adni. Példákat is találhatunk erre például riasztópisztolyok esetében. Olaszországban és Németországban kb. 10 éve gyártunk már olyan riasztó fegyvereket, amelyeket nem lehet átalakítani. Hiszen hogyha átalakítják, úgy vannak az alkatrészek, hogy átalakítják igazi tűzfegyveré, akkor fölrobban. És így nagyon nehéz ezekkel visszajönni. Koferáti úr is kérdezett egy kérdést a deaktivációval kapcsolatban. Említettem, hogy kell egy olyan tanúsító hely, amely tanúsítványt bocsát ki arról, hogy a deaktiválás megfelelő módon történt, és hogy a deaktivált tűzfegyver biztonságos. Ami itt az ágazat adataira vonatkozik. Hát átadna a következő következő előadónak a szót. A déta bárhol hozzáférhető az interneten. Tehát most nem kell adatokat felsorolni. Tehát az IMCO honlapján a prezentációk elérhetők. Rendben van? Rendben? Igaz? Elérhető? Tehát elérhető, igen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A következő felszólaló, és már egy kicsit késünk, Jean-Luc Stassin, Belgiumból. Johnny. sorry. Oh, sorry. Oh, um, Mr. Potvin wanted to come back and... És kérek, Potvin úr még szeretett volna visszatérni a kérdésekre. Tehát Potvin úr, két perc? Uh, merci. Köszönöm. Igen, nagyon gyorsan szeretnék reagálni azokra a pontokra, amik felmerültek, internet és a gyűjtők kategóriájában. Azt hiszem, hogy arra kell mindenképpen emlékeznünk, hogy az egyik kihívás az az, hogy garantálni tudjuk, hogy a legális és az illegális szféra nem mosódhat össze. Tehát a legális fegyverek nem kerülhetnek át illegális felhasználásra. És akkor kiküszöbölhetjük azt, hogy a bűncselekmények elkövetői gyűjtői fegyvereket, régi fegyvereket, vagy legális fegyvereket kaparinthassanak meg. Az a helyzet, hogy olyan világban élünk, ahol sajnos összemosódik a legális és az illegális kereskedelem. Azt kell megnéznünk, hogy hol vannak ezek a lyukak, ahol mégiscsak átjárható a legális és az illegális világ közötti fal. Azt hiszem, hogy erre kell koncentrálnunk. Ami pedig a gyűjtőket illeti, harmonizálni kellene a definíciót, hogy egyáltalán gyűjtőnek, gyűjteménynek kit és mit tekintünk, ez segítene európai szinten a probléma megoldásában. az irányelvnek pedig hatékonyabban ki kellene térnie az internetes vásárlásokra, és az internetes vásárlás és eladás rendkívül fontos, mert egyre inkább digitális világban élünk, és ráadásul igen, különbözőek a jogszabályok tagállamról tagállamra, és hogyha nem is egy egész fegyver, de egy fegyver alkatrész nagyon egyszerűen átjuthat A tagállamból B tagállamba vagy C tagállamba. Éppen ezért fontos az, amit a bizottság kezdeményezett az internetes vásárlás kapcsán. És volna még egy utolsó megjegyzésem is, hogyha tudnánk követni a brit példát a múzeumok kapcsán, hogyha ugyanolyan magas szintű védelmet tudnánk biztosítani a fegyvergyűjteményeknek, mint ahogy az, az Egyesült Királyságban történik, akkor minden remek lenne. A következő hozzászólónk Jean-Luc Stassen lesz Belgiumból, parancsoljon. Bonjour à tout le monde, bonjour madame la présidente. Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm elnök asszony, rendőrségi szakértő és a fegyvervizsgáló hatóság vezetőjeként szeretnék hozzászólni, és természetesen a fegyvercsempészet kérdését is érinteni fogom. Átadom a szót bevezetésképpen a kolléganőmnek. Felmerült az iménti vita kapcsán, hogy mi egy riasztófegyver, hogy mik az alapvető alkotó részei egy fegyvernek, és miközben erről beszélünk, három rendőr kollégánk sérült meg egy lövöldözésben 5 kilométerre innen. A fegyver valószínűleg egy kalasnyikov volt, legalábbis ezt hallottuk a rendőrségtől, úgyhogy ahogy innen kimegyünk, az lesz a következő feladatunk, hogy beazonosítsuk, hogy honnan jön ez a fegyver. Ez egy hatástalanított, de visszaalakított fegyver volt, hogy ez gyűjteményből származik, és egyáltalán milyen tagállamból érkezik. Szerencsére civil áldozatok nem voltak, de három rendőr kollégánk megsérült, úgyhogy ezért is rendkívül fontosnak találom a mai vitát. Tessen úr, akkor parancsoljon. Igen, igen, köszönöm szépen. Tehát arra kértek, hogy a lőfegyverekről a hatástalanításról, amit mi ugye neutralizálásnak hívunk, a vaktöltények használatáról, illetve a félautomata fegyverekről beszéljünk. Az imént már pontosítottuk azt, hogy amit deaktiválásnak hívnak az angol száz világban, az nálunk neutralizálás néven fut, és mind az a célja, hogy visszafordíthatatlan módon hatástalanítsák ezt a fegyvert, hogy ne lehessen ezzel továbbá lőni. És ami pedig magukat, a gyűjtőket illeti, nálunk megfelelő módon sikerült definiálni a fegyvergyűjtő státuszát, de ez nem minden tagállamban van így. Vannak köztük magángyűjtők, vannak magármúzeumok, állami múzeumok, és természetesen az irányelv hatáskörébe kell, hogy tartozzon mindhárom kategória. A kategóriás fegyvereket is kell, hogy engedélyezzünk ezekben a gyűjteményekben, de ezekhez megfelelő szabályokat kell csatolni. Tehát a fegyvergyűjtési engedély egy nagyon szigorú feltételekhez kötött engedély kell, hogy legyen. Például, hogy egy bizonyos témában lehessen fegyvereket gyűjteni, mondjuk a mostantól visszafelé számított 20 éves időszakot ölelheti fel. Elképzelhető az is, hogy a gyűjteményben tartható fegyverek számát korlátozzuk, és külön szabályokat lehet megállapítani egy magángyűjtő, egy magánmúzeum vagy egy állami múzeum esetében is. Meg kell nézni azt, hogy hogyan kívánjuk szabályozni típus és márka szempontjából a tartható fegyvereket, és itt megint ugye lehet különbséget tenni magángyűjtő, magánmúzeum és állami múzeum között. A negyedik fontos kategória pedig ezeknek a fegyvereknek a tárolása, nyilván az automata fegyverek tárolása sokkal szigorúbb szabályokhoz kötött, például, hogy ki kell venni az egyik alapvető alkotóelemet, ami nélkül ugye nem használható a fegyver. Beszéltünk a fegyverek hatástalanításáról, akár automata, akár nem automata fegyverről legyen szó. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a hatástalanítás célja az, hogy a fegyverrel visszafordíthatatlan módon ne lehessen többé lőni. Ez tehát egy olyan eljárás, amely megfelelő jogszabályokhoz kötött, és amelyeket minden egyes esetben úgy kell végrehajtani, hogy ezek visszafordíthatatlanul hatástalanítottá váljanak. 2016-tól új jogszabályok lesznek majd, tehát szigorú szabályok lépnek érvénybe. Az, hogy közös szabályokat állapítunk meg a hatástalanítás kapcsán, az kiegészítésre kerülhet azzal, hogy a hatástalanításról egy nem hamisítható dokumentumot állítunk ki, aminek harmonizáltnak kell lennie. Az irányelv hatáját megfelelőképpen kell megállapítanunk, és mindenképpen oda kell figyelnünk a nyomon követhetőségre. A nyomon követhetőséghez pedig az szükséges, hogy megfelelő nyilvántartás legyen a D kategóriában, de jobb esetben, tehát minimum a D kategóriában, de ideális esetben a C és a D kategóriában is. A félautomata polgári felhasználású fegyverek, amelyek kinézetükben egy automata fegyverhez hasonlíthatnak. Itt ugye használjuk a polgári kifejezést a katonaitól megkülönböztetve, tehát van civil és katonai felhasználás a 30 cm-nél nagyobb, illetve a 60 cm-nél nagyobb kategóriára, alkategóriára oszthatóak. Itt ugye a kritérium az, hogy ezek automata fegyverhez hasonlítanak, ez egy kizárólagosan szubjektív kategória tulajdonképpen, amely különböző értelmezéseknek nyitja meg az ajtót a különböző tagállamokban. Belgiumban kipróbáltuk ezt a rendszert, de elhagytuk mert ez a kitétel, hogy hasonlít automata fegyverre, rendkívül szubjektív, ez csak káoszhoz, homályhoz vezet majd, és az elkövetkezendő években megnehezíti a rendőrök munkáját. Mivel az arzenát különbözőképpen fogják értelmezni és megítélni a különböző tagállamok, ezt maximálisan ki fogják használni a szervezet bűnözői csoportok, és megint csak fegyverekhez fognak hozzájutni. A töltények esetében és a tölténytárak esetében a maximum 10 töltény lenne a, a határ, és azt is meg kell néznünk, hogy ezeket a tölténytárakat alapvető alkotóelemnek tekintjük-e, vagy pedig sem és meg kell néznünk, hogy ezeknek a fegyvereknek az esetében, a, például a fél automata fegyverek esetében a 10-es vagy a 30-as tölténytár használata különbséget jelente, hogy ezeket alapvető alkotóelemnek kell -e tekintenünk, vagy sem, vagyis, hogy ezeket akkor meg kell -e jelölni, vagy sem. Meg kell néznünk, hogy vannak-e olyan tölténytárak, amelyek több típusú fegyverhez is, többféle kategóriájú fegyverhez is felhasználhatóak, hogy vannak-e olyan fegyverek, amelyek esetében ez alapvető alkotórésznek számít, míg esetleg más fegyverek esetében nem. Vagyis, hogy kell-e rá széria számot írni, hogy kell-e ezeken a sorozatszámot feltüntetni, vagy sem. Ami pedig a B kategóriás fegyvereket illeti, a kérdés az, hogy az átalakítást olyan személy végezte el, akinek van erre tanúsítványa, és hogy maximálisan betartották-e a jogszabályokat a visszafordíthatatlanság kapcsán. A CIP-vel együtt dolgoztuk ki a hatástalanításra vonatkozó szabályokat, illetve azt, hogy hamisíthatatlan hatástalanítási tanúsítványt lehessen kiadni ezen fegyverek mellé. A riasztó fegyvereknél különbséget kell tenni azon riasztó fegyverek között, amelyeket erre a célra gyártottak, illetve azok, amelyeket átalakítottak erre a célra. Az eredetileg is riasztó fegyvernek gyártott riasztó fegyverek olyan hordozható fegyverek, amelyeket nem arra fejlesztettek ki, hogy bármilyen lőszer kilövésére alkalmasak legyenek, és sebzésre alkalmasak legyenek. Ez tehát az olyan fegyver a CIP definíciója szerint, amely eredetileg is riasztó fegyvernek készült. Ez tehát egy olyan technikai kritérium, amely alapján beazonosíthatjuk ezeket a fegyvereket. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony, kérném, hogy viszonylag röviden foglalja össze a mondani valóját, mert kifutunk az időből. Stessen úr, igen, igen, akkor folytatom. Az átalakított riasztó fegyvereknél tartunk, vagyis azokról a fegyverekről, amelyeket színházi vagy mozi felhasználásra készítettek el, ezek sokszor eredeti éleslőszerek, amelyeket arra fejlesztettek ki, hogy töltényeket vagy vaktöltényeket lehessen ezekből kilőni, és ezeket alakították át erre a speciális célra. Ebben az esetben az átalakításért felelős személynek vagy tagállamnak kell a megfelelő tanúsítványokat kialakítania, és az Európai Uniónak oda kell figyelnie arra, hogy az eredeti kategóriában maradjanak nyilvántartva ezek az átalakított fegyverek, akkor is, hogyha ezeket most már más célra használják fel. Az imitációk olyan fegyverek, amelyek alkalmasak lőszerek kilövésére, és ebben a besorolásban azért néhány pontot tisztázni kellene, az irányelvben is meg kellene változtatni, például a lőfegyver, lőszer és alapvető alkotóelem témakörében. Tehát nagyon sok esetben, amikor bizonyos fegyvereknek, A-kategóriás fegyvereknek alapvető alapeleme lehet a hagyományosnál nagyobb tölténytár, vagy a hangtompintó, és a B-C kategóriában ugyanígy, a D kategóriában szintén meg kell néznünk, hogy mi az, ami alapvető alkotóelemnek számít, és nagyon sokat beszéltünk ennek a definíciójáról. Én egy olyan definíciót szeretnék ismét, ö, ismertetni, amely a CIP definíciója, ugyanis mi meghatároztuk a különböző kategóriákban, hogy mi számít alapvető alkotórésznek. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony, ezt az utolsó részt, hogy milyen típusú fegyvernek, mik az alapvető alkotóelemei, ezt kérnénk, hogy inkább írásban juttass el hozzánk, így átláthatóbb lesz. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Filippo Szegátónak adom meg a szót az FACE nevében. Thank you, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony megpróbálok nagyon gyors lenni. Itt van, folytatom. Tehát mi az Európai Unió Vadászati Szövetsége vagyunk, tehát 1977-ben alapítottak minket, és 7 millió vadász a tagunk. Tehát mi vagyunk itt ezen a téren a legnagyobb érintett. Nagyon sokat beszéltünk már a bűnözésről, terrorizmusról. Egy picit szeretném megváltoztatni most a témát, hogy mi a vadászat, kik a vadászok, és miért van szükségük tűzfegyverekre. A vadászat az Európai Unióban 16 milliárdos gazdaságot képvisel, védi az életteret, az állatokat, és az ökoszisztéma velejárója védi a vidéki térséget, és az európai kulturális örökség identitás szerves alkotó része. Ezen kívül az egészséges táplálék egyik forrása. Tehát a vadászok azért mennek az erdőbe, hogy valami ennivalóval térjenek vissza. Tehát a vadászat népszerűsége növekszik bizonyos országokban, főleg az egészséges hús miatt, Svédországban. A lakosok 87%-a támogatja a vadászatot. És nagyon sokan azért kapnak vadász engedélyt, hogy a természetet megismerjék. Üdvözöljük a terrorizmus elleni szilárd fellépést, a FACE természetesen támogatja a tűzfegyverek megfelelő ellenőrzését és a korlátozását a hozzáférésükhöz. A tűzfegyverek jelölését, nyomon követhetőségét mind-mind üdvözöljük ahogy a többiek is kifejezték, a bizottság eh, nem fűzött a módosító javaslatához eh, hatástanulmányt, és eh, véleményünk szerint ez negatív következményekkel járhat a tűzfegyverek bizonyos felhasználóira. Tehát az ESSF szervezettel együtt teszünk javaslatokat megoldásokra. Többször ismételtük már, hogy ez a javaslat nagyon nagy mértékben kihat majd a legális fegyverviselésre, tehát akár a kor, az engedélyeztetés, vizsgálatok, és így, tehát a legális felhasználókra is nagyon nagy hatással lesz. A bizottság elmondta már, hogy a javaslat célkeresztjében nem a vadászok állnak, de attól félünk, hogy mi is szenvedni fogunk a javaslattól. Éppen ezért természetesen bármikor elérhetők vagyunk, hogy azokat a módosítókat megváltoztassuk, vagy tanácsokat adjunk, amelyek a vadászokat akaratlanul is érinteni fogja. Ez egy kalasnyikov, tehát nem egy vadászpuska. Ez egy a kategóriájú tiltott tűzfegyver, tehát nem ezt akarjuk védeni. De itt vannak a vadászpuskák, például a B-kategóriás vadászpuskák, tehát itt vannak például a félautomata fegyverek, a különféle dupla csövű puskák, tehát ez a C kategória, és a D kategóriában pedig megvannak a hagyományos puskák. Tehát ez nem jelent problémát. A B7-es jelent problémát, ez a félautomata tűzfegyver. Ez civil használatra készült, és nagyon hasonlít az automata fegyverekre. Ez önmagában nem egy népszerű vadász fegyver, de miért problémás? Most próbáljuk meg illusztrálni. Tehát, itt látszik, a javaslat értelmében a félautomata tűzfegyver hasonlít az A kategóriásra, amely tilos. Tehát a hasonlósága miatt, az esztétikája, a kinézete miatt. De utána mi történik? Az A kategóriában félautomata mechanizmusok lesznek, amelyek más kategóriás, más, másfajta B kategóriásokkal is összeesnek. Tehát tehát itt van a tiltott és a nem tiltott félautomata. Nagyon aggódunk ezen B-kategóriás puskák sorsa miatt. Hiszen olyan mechanizmus van benne, amely a, fél, a tiltott félautomatáival azonos. És ettől félünk, hogy a B kategóriából ezek a félautomata vadászfegyverek kikerülnek a tiltott kategóriába. Tehát éppen ezért szeretnénk megvédeni ezt a kategóriát. Egy javaslatot készítettünk elő, mivel a bizottság azt mondja, hogy az igazi probléma abból ered, hogy az hogy meg lehet változtatni egy tűzfegyver kategóriáját félautomatából automatává. Ezért közös átalakítási normákat javaslunk. És pedig, eh, hogyha egy eh, automatát átalakítanak félautomatába, akkor ez legyen visszafordíthatatlan. Tehát fordítva nem működjön. Tehát így eh, megvédhetnénk ezt a kategóriát vadászati célokra, és megakadályozhatjuk azt, hogy a félautomatákat automatává lehessen átalakítani. A 2014-es tűzfegyverekről szóló irányelv elismeri ennek a szükségességét. Az online kereskedelemről is szeretnénk szólni. Nagyon sokat beszéltek az online kereskedelemről. A távkereskedelemről szóló irányelv értelmében nem szükséges a vevőnek és az eladónak egy időben jelen lennie az adásvételnél. Tehát ez véleményünk szerint ellentmond itt a többi jogszabály szellemének. A távkereskedelem az telefonon keresztül bonyolódhat, e-mailen keresztül, és tehát azt hiszem, hogy most, most begyorsítok, elnök asszony. Éppen ezért, ahogy Kofferáti úr is mondta, a fész támogatja azt, hogy a hatóságok az internetes kereskedelmet erősen erősen redukálják, csökkentsék, illetve szigorúan ellenőrizzék, főleg ha a magánszemélyekről van szó. Azonban a darknetre, az internet sötét oldalára kell figyelnünk, és ne a legális fegyverkereskedelemre. A parlamentet szeretnék eh, megkérni, hogy ne diszkrimináljon bizonyos csoportokat, tehát például a vadászokat, amikor online zajlanak, vadász, zajlik vadászfegyverek adásvétele. Ezért azt javasoljuk, hogy térjünk vissza a jelen jogszabályokhoz. Most a hangtompítók, hangtompítók mivel egy tűzfegyver funkcionalitását nem befolyásolják, nem képviselnek biztonsági kockázatot, és éppen ezért nem minősülnek lényeges alkotórésznek. 20 másodperce van még. Tárolás. A tárolásról is szó van a javaslatban, de vitáztunk róla. Nagyon fontos hogy az A és B kategóriás tűzfegyvereket megfelelő módon tárolják, és pedig úgy, hogy semmilyen veszélyt ne képviseljenek abban a tekintetben, hogy nem felhatalmazó személyek is hozzáférhetnek. Tehát itt különféle normákkal lehet szabályozni a tárolást, és egyéb prioritások a szubszidirás elvét itt is alkalmazni kell, ami azt jelenti, hogy a nemzeti jogszabályok dönthessék el, hogy ki férhet tűzfegyverekhez. Elnök asszony, már elküldtük a végkövetkeztetéseket, tehát akkor most már tisztem csak annyi, hogy köszönetet mondjak. Nem akarom, nem akarom a vadászokat itt lekapcsolni, Hallom, hogy növekszik a számuk, de biztosítanunk kell, hogy a tagjainknak az Europol is szót kapjon, és különféle béke szervezetek. Tehát most szeretnék a Stockholmi Békekutató Intézet képviselőinek átadni a szót, és utána az Europol szakértőinek. Utána pedig van egy kis időnk a kérdések számára is. Rendben van így? Igen. Tehát akkor most ilyen Antoni a Stockholmi Békekutató Intézettől, és utána pedig eh, Srepinka úr az Európol részéről, és eh, a Libe kollégának most a török helyzetről kellett szavazni a menni. Köszönöm a lehetőséget. Igyekszem eh, rövidebbre fogni az előadásomat. Az alapvető eh, érdeklődés terület számunkra a biztonsági vonalkozás az egész eh, szabályozásnak. Holisztikus módon felmérni a biztonsági kérdéseket, hogy a rendvédelmi szervezetek milyen kihívásokra kell, hogy szembenézzenek a Békékutató Intézet hát erre koncentrál. A rendőrség, egyéb rendfeltartó szervek folyamatosan igénylik, hogy egyre nagyobb hatóerejű fegyverekhez jussanak hassanak hozzá. Ugyanakkor az emberülésekben használt fegyverek kapcsán is megfigyeltek bizonyos tendenciák adott esetben vannak olyan felhasználók, akik ugye nagyobb tűzerő, kisebb biztonságú fegyvereket is szívesen választanak. Gyakran összpontosítunk a félautomata fegyverekre, de vannak más problémás területek is. Egy szó a félautomata fegyverekről. Nagyon nagy hangsúlyt helyezünk az átalakíthatóságra úgy tűnik, de nem gondoljuk, hogy ez lenne a legnagyobb kockázat a félautomata fegyverekkel kapcsolatban. Ezért fontos, hogy a, azokat a vonatkozásokat határozok meg, amelyek vonzóvá teszik ezeket a fegyvereket a bűnözők számára, mert gyakran e, még hogyha hozzáférnek is automata fegyverekhez, e, szívesen e, használnak inkább félautomata fegyvereket, mert a az a fegyverek takarékosabbak a lőszerrel, és jobban lehet koncentrálni célzott személyekre, eh, ahhoz képest, hogyha ott volt a a száll az ember. tulajdonképpen sok mindent már elmondott a fegyverizsgáló hatóság képviselője, abból, amit én szerettem volna. Az ajánlásait nagyon sok ö, tekintetben értelmesek. A leggyakrabban használt eszközök azonban nem a fél automata fegyverek, hanem a jelenlegi rendszeren kívüleső fegyverek. Az ezek iránti kereslet a bűnözők eh, körében eh, meglehetősen nagy, mert ezek anonimak, nehezek, eh, nehezen ellenőrizhetőek, kontrollálhatóak, és nagyon könnyen visszaaktiválhatóak, újraaktiválhatóak. Nos, az egyik mód arra, hogy egy fegyver ne legyen a továbbiakban a törvény hatájába tartozó, ehhez ugye hatástalanítani kell. Nem akarnám elismételni azt, amit már elhangzott a deaktiválása kapcsolatban, hatástalanítása kapcsolatban, de bármilyen komon, bármilyen közös normákat elfogadunk, azok nem lehetnek megengedőbbek, mint a meglévő tagállamiak. A harmonizálás nem lehet kifogás az országok számára arra sem, hogy a meglévő küszöböket megemeljék. Vannak olyan ország, ahol országok, ahol a deaktiválás, a hatástalanítás lényegében a fegyvernek a megszüntetését, elpusztítását jelenti. A, a, igazándiból a gyűjtőket sem nagyon izgatja fel egyetlen hatástalanított fegyver sem fontos, hogy a hatályban lévő tagállami normákat ne gyengítsük. Ezek fontos, hogy a dokumentumok adott, tehát a dokumentumok azok meglegyenek központi adatbázisokban, tehát meg kell őrizni a nyomokvetetőség érdekében a dokumentumokat, amelyek a fegyver beszerzéséhez, stb. kapcsolódnak, átalakításához, hatásfordításához kapcsolódnak. Ez fontos lehet. Már többen felszólaltak a replikákról, a vaklőszerrel működő fegyverekről, illetve a kis sebességű, kis sebességű sűrített levegővel működő fegyverekről. Úgy gondolom, hogy nem szabad mindent replikának tekinteni, ami átlakítható éles fegyverré. E, minden olyan fegyvert, amely átalakítható éles lőszer használatára, azt e, fegyvernek kell minősíteni. E, a is gyakorlatban azt jelenti, hogy megértjük, hogy milyen normákat kell alkalmaznunk Azok, az eszközökre, amelyeket már átalakítottak, vagy könnyen átalakíthatóak. A közös, közösen kell megállapodásra jutnunk az a kapcsolatban, hogy milyen kritériumokat használjunk, és ezeket együtt kell lefordítanunk úgymond normákra. Ez vonatkozik az alapvető elemekre, alkotó elemekre. Ez lenne a következő feladat tulajdonképpen az átalakítatosság közös normáit kell meghatároznunk. Köszönöm szépen. Elnök, úr, meg szeretném megadni a szót az Európa képviseletében. Chairwoman. Köszönöm, elnök asszony. Nekem is van egy prezentációm, de talán anélkül is tudok röviden beszélni, ha kevés az idő. Én is azzal kezdeném, hogy egy 30 másodperces eh, bemutatkozást eh, mondok el az Európóra, hogy ne legyen vita ebből később. Az Európol feladata, hogy a tagállamokat eh, segítse a komoly és szervezett határomátnyoló bűnözés elleni küzdelemben, és így már két, éven, két éve van egy szervezetünk, amely csak a lőfegyverek gyártásával és kereskedelmével foglalkozik, pontosabban ezzel a területtel foglalkozik. And as we saw that in these two years our... az, ebben az elmúlt két évben eléggé szűk volt az a mozgástér, amivel rendelkeztünk. Most már a mandátumunk robbanószerekre, kis kézifegyverekre és egyéb eszközökre is kiterjed. A CBRN kategóriára is utalok. Ugye, elnézést, problémáim vannak itt a PPT-vel. Tehát, ha megnézzük az elkövetők nemzetiségét, Itt ugye a gyanúsítottakról beszélünk, akik akkor azt látjuk, hogy az összes tagállamban vannak fegyverkereskedők, illegális fegyvercsempészek. Ezt a részt itt átugrom, mert ugyan kifejezetten a reaktivált fegyverekre koncentráltam, ebből sok minden elhangzott. Ugye a fegyveres zónákból érkező katonai fegyvereket említhetném. Ami viszont meglepett bennünket az az, hogy amikor először szembesültünk bizonyos tagállamok bizonyos cégeivel, rájöttünk, hogy Nyugat-Európában értékesítünk reaktivált fegyvereket, és az volt a meglepő, hogy voltak olyan cégek, amelyek legalábbis a működő cégekként jelentős növekedést mutattak, és nagy kíves jelentett számunkra megalapítani azt, hogy ezeket a fegyvereket hogyan szállították ki, kik voltak a vásárlók, és a dokumentumok nem voltak teljesen tiszták, ez nagy meglepetés volt, hiszen számunkra, hiszen természetesen elismerjük az összes érintett közösségnek az érdekeit, jogait, amennyiben azon legálisak. A legális kereskedelmel sem bajunk nincsen, de az a tapasztalatunk, hogy amikor teljes mértékben szeretünk volna egy átfogó képet nyerni arról hírszerzési szempontból, hogy mi is történik a fegyverpiacokon. Azt láttuk, hogy vannak nagyon könnyen újra aktiválható, hatástalanításból újra aktiválható fegyverek, amelyek legalábbis csatornákon keresztül tűnnek el, és felhasználtak bűncselekményekre is, adott esetben terrortámadásokra is. Nos, ezt az információt, a szállítások vannak, az információt megosztottuk a tagállamokkal, hogy gondoljuk ezt tehát együtt, minden tagállam azt mondja, hogy igen, nálunk is voltak lefoglalások, veszélyes bűnözőktől újra hatástalanításból újra aktivált fegyvereket foglaltunk le, és ugye itt adott esetben ebben a példában itt csak egy cégről van szó, amely alapvetően vaktőtényen működő fegyverekkel foglalkozik, az ő forgalmuk is nagyon hirtelen ugrott meg. Ezért szeretném a rövid eh, bevezetőmet azzal zárni, hogy eh, konkrét kérdéseket teljesenek föl nekem, hogy világosan lássuk, hogy eh, a legitim törvényes fegyverhasználást megkorlátozva hogyan lehetne struktúráltabb módon segíteni a rendfeltartó szervezetek munkáját a végrehajtásban is, illetve a nyomozati szakaszban is hiszen gyakran vannak bűnügyi nyomozó tevékenységeink olyan bűnözői csoportokkal, akik ilyen módon újra aktivált fegyvereket használnak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre. So in theory now is... Elnök, elméletileg itt az idő hogy elkezdjük a koordinátorok ülését. Szeretném megkérdezni a koordinátorokat, hogy 15 percet elvehetünk-e az ő ülésükből, vagy akár még fél órát is. Folytathatjuk akkor ezt a meghallgatást. Kinek lenne kérdése? I'm... Nos. Első kérdést én teszem fel, mivel össze vagyok zavarodva, hogy hogyan lehet az átalakíthatóságról olyan normát kidolgozni. Nem, nem tudom, nem értem. A jelen irányelv hatája értelmében, amelyet nem javasolt senki, hogy megváltoztassunk, nagyon világos az egyes cikk alapján, hogy hogyha van egy tűzfegyver, és át lehet alakítani. Tehát, hogyha valamit át lehet tűzfegyverré alakítani, akkor az tűzfegyver. Abban a tűzfegyver kategóriában. Ez nagyon világos. Tehát most akkor rákérdeznék, hogy eh, mire gondolt itt a deaktiválás eh, szigorú normája tekintetében. Tehát, hogyha a deaktiválás semlegesít egy fegyvert. Te például, amit a szlovák cégek csinálnak, az illegális hiszen olyan cikkeket árulnak, amelyeket tűzfegyverré lehet alakítani, és ezért illegálisak lennének. De az első kérdésem, de most átadom Anna Maria Koraza Bildnek a szót. Köszönöm, nagyon röviden. Röviden, Viki, hát döbbenetes, sokkal a sérült belga rendőr, és legjobbakat kívánom neki. A FACE képviselőjéhez intézném az első kérdésemet. Tehát itt a hasonlóság kérdése. Igen, az biztos, hogy itt sokkal világosabbnak kell lennünk az irányelven, hogy nem a kinézetről van szó, hanem a fegyver mienségéről. De az alapkérdésem az Europolhoz szól, hiszen amit bemutatott, az nagyon zavaró. Abban a tekintetben, hogy milyen növekedés van, mit tesznek. És gondolja, hogy a tagállamokkal történő együttműködés elégséges? Megfelelő, ami az irányelvben van? ami itt a határokon átnyúló aspektusokra vonatkozik, és hogy a legálisból hogyan lesz illegális, ez aggaszt. Köszönöm. Tehát először a rendes tagokat, utána a póttagokat szólítom meg fel. Andreas Schwab, köszönöm, két kérdésem van. Először is a belga rendőrség képviselőjéhez, aki nagyon kritikusan nyilatkozott a tűzfegyverek fogalmáról, amelyek úgy néznek ki, mint a háborús fegyverek. Németországban is sikertelenül próbáltuk meg definiálni ezt. Ez a technikai definíció nem működik az önvélemény szerint a második kérdésem, a vadász szervezet a FÁCE képviselőjéhez Gyakran hallunk félautomata fegyverekről, Elmondaná nekem, hogy mi szükség a vadászoknak félautomat a fegyverekre? Oui, merci madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden fogok kérdezni. Hát szeretném azért kihasználni, hogy itt vannak a belga és francia rendőrök, és itt van az Interpol is, hogy feltegyek egy kérdést. A kérdésem az lenne, hogy az a tény, hogy különbözőek a jogszabályok az Európai Unióban, az milyen problémát okoz. Itt van ugye a szubszidiaritás kérdése, mert hogy ezek tagállami hatáskörbe tartozó kérdések, és így meg kell néznünk, hogy milyen normákat lehetne európai szinten megállapítani, hogy mi az, amit a bizottságnak el kell végeznie, és mi az, amit tagállami hatáskörbe tartozik. Természetesen nem az olyan tevékenységekre gondolok, mint a vadászat vagy a sportlövészet, de látjuk, hogy az illegális fegyverbirtoklás hova vezet, hogy az elmúlt időszakban milyen sok terrorcselekmény, lövöldözés történt, ezért nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit odafigyelnénk arra, hogy a rendőrségek számára problémás -e az, hogy különbözőek a jogszabályok tagállami szinten. So, um, Jussi Alohaho. Jussi Hallaho. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyik legellentmondásosabb részlet itt az, hogy bizonyos a fegyvereket be akarnak tiltani. A bizottság is elismeri, hogy a hasonlóság kritérium az nem elégséges. Tehát lehetne itt bizonyos külső dolgokat betiltani, tehát mondjuk a léghűtéses markolatrendszert, és így tovább. De most nézzük meg, hogy mi a dolog lényege. Sokan katonai tulajdonságoknak gondolják azokat a tulajdonságok, amelyek a tűzfegyverek pontosságát és ergonómiáját javítják. Nagyon fontos az ergonómia, például egy vadász számára és kevésbé releváns egy terrorista számára. Tehát a tár kapacitását is csökkenteni lehetne, tehát ezzel mit érünk el? Hiszen rengeteg nem regisztrált tár van illegális fegyver magánkézben. Tehát, hogyha most a legálistól elveszük, az mit történik? Tehát, hogyha valamit megpróbálunk megtiltani, akkor az emberek megrohanják a boltokat és felvásárolják a nagy tárakat. Tehát valószínűleg a pisztoly fogantyú az terrorista kinézetet kölcsönözhet egy fegyvernek. Tehát nagyon lényeges ez a kérdés, hogy milyen kritériumok alapján döntünk. Jens Spencer. Köszönöm, elnök asszony. Először is olyan országból jövök, ahol nagyon szigorú a szabályzás ezen a téren, tehát nálunk ennek a javaslatnak nem lenne igazán hozzáadott értéke. De most a deaktivált fegyverekről beszélnék, és a kérdésem pedig a kiskapu kérdése lenne. Tehát itt beszéltünk a B7-esről, amelyet deaktiválnak és újra lehet aktiválni. Érdekelne, hogy hány vadász, illetve sportlövész legális fegyvertulajdonos lesz érintett a félautomata fegyverek betiltása miatt. Köszönöm, Jens. Ez egy nagyon egyszerű kérdés. És remélem, hogy a bizottságnak is lesz esélye, hogy válaszoljon. Most a LIBE előadóját kérném meg, hogy szóljon hozzá. Nagyon szépen köszönöm, svédül fog beszélni, tehát eh, lehet, hogy eh, szükség lesz a fülhallgatóra. Nem tudtam itt lenni végig. Egy nagyon fontos szavazáson voltam én is Törökországról és a Törökország által elért haladási, haladási jelentéséről. Nagyon nehéz kérdésről van szó, és eh, nagyon sok érzelem is van benne. Nagyon nehéz technikai kérdés is, hogy itt az ember állást foglaljon. Tehát ez nem egyszerűsíti a helyzetet. A bizottság be akarja tiltani az összes ilyen jellegű fegyvert. És szeretné a gyakorlathoz közelíteni. A finn kollégám Jussi a tárakról beszélt, és az én munkám során egy problémát sikerült azonosítanom, és a rendőrség is azt mondta, hogy a nagy tárak problémásak és hogyha rossz fegyverben vannak, akkor az veszélyes lehet. Érdekelne, hogy többet halljak erről a kérdésről, hogy hogyan tudunk, hogyan tudjuk a tárkérdését kezelni. Tehát nagyon nehéz itt a megjelölés, nagyon sok fajta tár van, a tárat lehet külön kapni. Tehát csodálkozom, hogy lehetséges az, hogy a tárakon keresztül is megszólítsuk a biztonság problémáját? Köszönöm. Köszönöm. Most egy utolsó kérdést én is felteszek a tárak tekintetében, és a belga rendőrségnek én is a lehető legnagyobb sikert kívánok a belga hatóságoknak, hiszen azon fáradoznak életveszélyben, hogy mi itt biztonságban ülésezhessünk. Én a, has, a, a hamisítás kérdésére kérdeznék rá, hogyha megnézem a tárakat, akkor véleményem szerint eléggé könnyű hamisítani. Tehát, hogyha megpróbáljuk a tűzfegyverek használatát valahogy kézben tartani, akkor úgy tűnik, hogy a tárak nem a legmegfelelőbb megoldás. Én nem vagyok szakértő, de nekem legalábbis úgy tűnik. Tehát eléggé könnyű egy ilyet hamisítani. Tehát, hogyha megpróbáljuk a tárak kapacitását csökkenteni, nem hinném, hogy ez megoldana a problémát. Nem tudom, esetleg a vadász szövetség tudna válaszolni. Tehát mondjuk, hogyha csökken a tárak kapacitása, akkor a lőszer mennyisége csökken, és nem tudom, hogy a tár az lényeges, lényeges alkotrész. A szakértőimet kérem, hogy ezeket a kérdéseket eh, próbálják megválaszolni. Köszönöm. whichever order you wish. Maybe in... Bármilyen sorrend, mondjuk legyen fordított sorrendben. Tehát öné a szó. Thank you. Sounds... Köszönöm, jó tervnek tűnik ez így. Nos, teljesen egyetértek azzal, amit elmondott az elején, nevezetesen, hogy a hatástalanított fegyvernek hatástalanítottnak kell lennie, és hogyha újra aktiválható, akkor továbbra is fegyvernek számít, eleve fegyvernek is kellett volna, hogy számítson ez probléma. Én a szlovák példát szándékosan választottam, mert nagyon jó együttműködésünk volt a szlovák rendvédelmi szervekkel, és nagyon aktívan reagáltak megkérdésünkre, és nagyon progresszív módon támogattak bennünket, ezért választottam ezt a példát, nem ők voltak az egyetlenek az Európai Unióban, de az ő társaságaik, ő cégeik a legnagyobb értékesítők voltak eh, Európai Uniós szinten, ezért választottam ezt a példát és nagyon jó, jó szervezett európai össz, egész Európátát fogó együttműködésünk van e, és az AK-47-esek természetesen a reaktivált fügyerek között ö, szerepelnek. Elnök, egy percben a többit felszólalok. Nagyon konkrétan beszélnék az átalakíthatóságról és a normákról. A törvény betűje az világos, azonban az átalakíthatóság gyakorlatban problémás. Bizonyos országban a lövöldözések fele átalakított fegyverekkel e, történik, e, és jól lehet az átalakítás bűncselekmény, érdemes megnézni e, az adott fegyvernek azon vonatkozásait, amelyek átláthatóbbá teszik őket. Ez lehet az anyag, ez lehet maga a fegyvercső, melyek azok a gyártási vonatkozások, amelyek, vagy tulajdonságok, amelyek az átlakítás kockázatát minimalizálni tudják, hiszen a rendfenntartó szervek ezzel találkoznak, és ez naponta is különösen a vaklőszeres fegyverek vonatkozik. Elnök, hogyha egy vaklőszeres fegyvert át lehet alakítani éles lőszerre, akkor ugye elméletileg fegyvernek minősül, és nem lehetne engedély nélkül forgalmazni, igaz? Válasz, de hát ez történik napi szinten. Elnök, akkor a tagállamok nem hajtják végre a, a törvény rendelkezéseit, igaz? Menjünk tovább a fácihoz. Köszönöm. Először arra a kérdésre válaszolnék, hogy a vadászoknak miért van szüksége félautomata lőfegyverekre azért, mert ezek, mert lehet, hogy kettőnél több lőszer van a fegyverükben. Ugye a vonatkozó direktívában e, vadmadárok, madmadarakra három lőszert lehet használni, e, nagy testű állatokra, vadállatokra e, legfeljebb ötöt, e, tehát nem 20-30 lőszerről beszélünk, hanem kettőnél többről, kettő, három, öt. A nagy testű vadaknál, amelyek veszélyesek lehetnek, például Finországban a medvék, itt szükség lehet mondjuk öt lőszerre. A hajtóvadászatok esetében amikor az állatok nagyon gyorsan futnak, nagyon sűrű ajzaton vagy erdőn, bozóton keresztül a szükség lehet erre, illetve ugye ezeket az állatokat állati jóléti szempontból nem szeretnénk, hogy sokáig szenvedjenek, ezért, ezért gyorsan meg kell őket ölni. Egyre népszerűbbek ezek a fegyverek a nők tekintetében azért, mert a félautomata fegyvereknek a visszarúgása nem olyan erős, mint a hagyományos fegyvereké, tehát könnyebb őket kezelni a B7-es kategória tekintetében e, ezt a kérdést a bizottságnak kellene megválaszolni, attól tartok. És végül, ami a tárakat illeti, meggyőződésünk szerint a tárak esetében, ahogyan Ford asszony azt hangsúlyozta, ez nem e, a lényegi e, alkotó eleme a fegyvernek, ezért nem javasolnánk, hogy ezekre szabadkozzon a jelölési közvezettség. azonban, hogyha valamiféle korlátozást el kell fogadni, vagy akkor talán átgondolhatjuk azt, hogy csak megfelelő engedélyekkel rendelkező személyek vásárolhassanak tárakat. Elnök, köszönöm. And, um, Mr. Stassen, Stassen úrnak van ehhez hozzátenni valója? No, no, monsieur. Monsieur Stassen. Okay, can we go to the commission? Nincs, akkor a bizottságot kérném, hogy reagáljon. Merci, Madame la Présidente. Très rapidement. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon gyorsan a legfontosabb pontokra térnék ki. A prioritás mindannyiunk számára a biztonság. Nagyon sokan hozzászóltak azzal kapcsolatban, hogy a nyomon követhetőség fontos, és ebben a tekintetben az információ cserét kellene elősegíteni. Na most ez csak akkor működik, hogyha hozzáférhetőek és rendelkezésre állnak az adatok. Tehát, hogyha a fegyver tulajdonosok az irányelv hatája alá esnek, a gyűjtők, a múzeumok, akik, amelyek egyelőre nem esnek az irányelv hatája alá, így az információ csere eléggé korlátozott jellegű lesz, mivel hogy nem viszik be az adatokat a rendszerbe. A nyomon követhetőség rendkívül fontos, például bűncselekmények elkövetésének esetén, mert így visszakövethető, hogy honnan jön a fegyver. Ugyanis sok esetben a fő cél nem az kell, hogy legyen, hogy beazonosítjuk egy bűncselekmény elkövetőjét, hanem hogy megakadályozzuk magát a bűncselekményt. Ami a múzeumokat illeti, nagyon sok múzeum, például itt a Szentkantoner Parkban a Szentkantoner Múzeum, állami múzeum, így tehát itt nincsen probléma és meg kell néznünk, hogy mi történik az antik fegyverekkel. Az antik fegyverek jelen pillanatban nem tartoznak az irányelv hatájába, és uh, az 1899 előtti fegyverek az ENSZ határozat alapján sem tartoznak, ez alá a szabályozás alá csak az úgynevezett modern fegyverek. A múzeumoknak történelmi jelentőségük van, társadalmi szerepük és oktató szerepük, ezért a múzeumok gyűjteményeit mindenképpen védeni kell. Ugyanakkor a magángyűjtőkkel kapcsolatban nem ugyanaz a véleményem, gondolkozzunk el azon, hogy aktív vagy aktiválható lőfegyvereket szeretnénk-e magánszemélyek gyűjteményében tudni, megnyugtató ez vagy sem. 3-4-5 lövésre van lehetőségük a vadászoknak, így tehát bizonyos esetekben használhatnak félautomata fegyver, de ez nem feltétlenül szükséges. A sportlövészetnél a B7-es kategóriát még tisztázni kell. Ugyanis a B7-es kategóriába tartoznak például kalasnyikovok is, amelyek eredetileg katonai fegyverek, amelyeket azért gyártottak, hogy embert lehessen ölni vele, nem pedig azért, hogy sportoljunk vele, vagy például itt van az AR-15-ös, ami az M16-os amerikai fegyver kistestvére, tehát ebben a kategóriában azért olyan fegyverek vannak, amelyeket alapvetően ölésre fejlesztettek ki, nem pedig sport célokra. És a félautomata-automata vitánál nagyon sok javaslatot hallottunk, és jó lenne, hogyha az lenne a kritérium, hogy egy félautomata, hogyha átalakítható automata fegyveri, akkor szigorúan kellene szabályozni, de ne feledjük el, hogy azok a gyilkosságok, amik legutóbbi időben történtek, félautomata fegyverekkel követték el, nem automatával. E, a B7-es kategóriával kapcsolatban akkor bizottságot szeretném megkérdezni, e, ugye azok a legálisan birtokolt e, és engedélyköteles B7-es fegyverek, amelyek ugye engedélykötelesek, Eh, azaz eh, a hatóságok számára ismert eh, ezeknek a létszám, vagy a darabszáma. Ennek kapcsán kérdezném, hogy a bizottságnak milyen információ vannak, hogy ebből hány darab van a forgalomban, hány kerül betiltásra, és mit fog ez jelenteni kompenzációs kötelezettség tekintetében. Ezt a kérdést tesz tenném fel a bizottságnak. Tehát hány B7-es lőfegyver kapott tartási engedélyt, ennek alapján hány darab kerül betiltásra, és mekkora összeget jelent eh, a kompenzációs kötelezettség. A pontos számot nem tudom megmondani, megkérdeztük a tagállamokat, de nem küldtek vissza adatot, ezt nem rossz indulatból tették, hanem azért, mert az irányelv definíciója rossz a B7-es hatájával kapcsolatban, tehát először is jobban be kell határoznunk, hogy milyen fegyvereket kívánunk tiltani. Éppen ezért most pontos tudományos adattal sajnálatos módon nem szolgálhatok. A kompenzációval kapcsolatos kérdés természetesen kapcsolatban áll az első kérdéssel. Nem tudjuk, hogy hány fegyverről van szó, így nem tudunk kompenzációs összeget kiszámolni. És mielőtt kompenzációról beszélünk, látnunk kell, hogy milyen átmeneti intézkedéseket kell majd alkalmazni, amelyeket a tanács, illetve a parlament hoz majd meg, hogy a kompenzációs problémákat kiküszöböljük. I don't want to be accused. Nem szeretném, ha azzal vádolnának, hogy bárkitől megvonom a szót van-e valaki, aki nem érez, aki úgy érzi, hogy esetleg nem volt elég ideje válaszolni, vagy felszólalni. Fjellner úr, nyilván az ön kérdésére nem kaptunk választ. Köszönöm, ez érdekes önmagában is, de legalább azt látom, hogy talán a bizottság egyáltalán kapcsolatot teremtett volna a félautomata fegyverek illegesen használt filmet a fegyverek, és <clears throat> szóban volt a kategóriák között, hogy legalább erről volt-e valami eh, statisztika, legalább erre két kolléga eh, mondott valamit. Eh, persze jó lenne, hogyha a bizottság tudná, meg tudná mondani, hogy milyen problémát próbálnak megoldani a, ennek a kategóriának a betiltásával. Bizottság. Elnök. Ugye több kolléga kérdezte, hogy van-e van-e link, van összefüggés? igen, van összefüggés a magán fegyverek, félautomata fegyverek és a bűncselekmények között. Igen, azt a 70 fiatalt, akit a táborban lelőttek, többek között egy ilyen fegyverrel lőtték le az Egyesült Királyságban, Németországban, illetve Párizs mellett is volt olyan eset, sajnálatos módon sok ilyen eset van, amelyet félautomata fegyverrel követtek el, illetve legálisan birtokolt félautomata fegyverrel követtek el. Akkor szeretném eh, még egyszer megköszönni szakértőinknek, hogy eljöttek. Mindenképpen eh, benyújtjuk módosítóinkat. Van egy csomó megválaszolatlan kérdés. És gondolom, hogy eh, ezeket tovább is figyelemmel követjük. Nagyon szépen köszönöm.